Ja. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Guten Tag. Folytatjuk az ülésünket. Jó napot kívánok. Örülök, hogy eljöttek. Két órán keresztül egy nagyon fontos és érdekfeszítő témát fogunk tárgyalni. Szeptemberben egy tényfeltáró misszión jártunk Görögországban, hét EU által finanszírozott projektet látogattunk meg, és az ottani menedzsment hatóságokkal tárgyaltunk nem volt még kapcsolatunk a görög kormányhoz, mert akkoriban zajlottak újfent a görögországi választások, és senkit nem akartunk kényelmetlen helyzetbe hozni. Azt mondtuk, hogy mindenféleképpen lesz egy follow ennek a látogatásnak a Görögországban gyűjtött tapasztalatok alapján. Az egyik tapasztalat az volt, hogy a föld kisajátítás az egyik probléma, ezért tűztük a mai napi rendre ezt a témakört. Görögországban láttunk egy autópálya projektet, 25 kilométer már készen volt, de nem lehetett felhajtani vagy lehajtani az autópályára, mert az a felhajtást vagy lehajtást érintő területeken a föld ki sajátítást még nem hajtották végre. Tehát minden siker, amit az EU forrásokkal elérünk, de egy olyan út, ami már készen van, és mégsem lehet használni, hát ez végig csak egy problematikus történet. Jó azért, hogy újfent foglalkozhatunk ma ezzel a témával, örülünk, hogy jelen van az Európai Bizottság, Sebastian Renault van itt körünkben, aki szintén az EU bizottsághoz tartozik a korábbi görögországi Task Force-hoz. Itt van Poció asszony is, a régiófőigazgatóság részéről 2013-ban készítettett egy tanulmányt, és ez pontosan ezen technikai problémákkal foglalkozott. Dellis úr is itt van az infrastruktúrális minisztériumtól, valamint Pátszáthasz úr, aki a gazdasági minisztérium főtitkárának tanácsadója a strukturális alapok tárgyában. Látni akarjuk a görögországi sikereket, Görögország részéről és Görögországban az európai forrásokkal jelentős társfinanszírozásról van itt szó, 100%-ban, ugye Görögországban, és a támogatásnak láthatóvá kell lennie. A ö, föld kisajátítás esetében Görögország olyan sokat fordít erre, mint egyetlen más országban sem. Van egy 10%-os plafon, de gyakran Görögországban túlmenő, ezen túlmenő követelések vannak, és az volt a tapasztalatunk, hogy a görög kormány ezen plusz követeléseket a föld sajátítás során a saját forrásaiból kell, hogy finanszírozza. Erről is érdekes lenne többet megtudnunk. Ennyi volt a bevezető beszállom, beszámolom. Üdvözlöm uh, Szlojters urat, aki a Digi régiótól látogatott el tőlünk, a görög és ciprusra foglalkozó egység vezetője. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a rendezvényt a látogatás nyomon követéseképpen. Az én előadásom viszonylag rövid lesz. Nagyon örülök neki, hogy szakértők ilyen jeles gárdája foglalkozik a görögországi kisajátítással. Itt ülnek mellettem. Szeretnék némi háttérinformációval és történelmi visszatekintéssel szolgálni, hogy értsék, hogy honnan jutottunk ideig ebben a témában, és hogy miért ítéltük úgy meg, hogy nagyobb figyelmet érdemel a téma. Tehát hogy indult a dolog? Most már több éve a bizottságnál, és konkrétan a régió főigazgatóságnál az RDF és a kohéziós alapok terhére jelentős infrastruktúrális beruházások folynak Görögországban, és kisajátításokra is sort kellett keríteni. Az évek során, amióta ezt a munkát végezzük, azt tapasztaljuk, hogy rendkívül hosszadalmas a kisajátítás folyamata eljárása a Görögországban, jellemzően a bíróságon végzik az ügyek, és a bírósági ügyek maguk is jellemzően nagyon hosszadalmasak Görögországban, és hát nyilván egy bírósági eljárást, egy, új, egy jogorvosati kérelem követhet, aztán újabb fellebbezés, borzasztóan elhúzódhat így a terület kisajátítási eljárás. Végül, de nem utolsó sorban, ön már említette, hogy a kisajátított föld árak nagyon eltérnek, nagyon változnak, és viszonylag magasak. Ez külön aggodalom számunkra, ugyanis ezek ezeknél a pénzeknél a szabályozás, a rendelkezések a 10%-os hát záradékot is tartalmazzák, ezért aztán a e, kísérletítésre nem mindig e, jut feltétlenül pénz. Milyen intézkedéseket hoztunk az elmúlt e, két-három évben? Vagy inkább úgy kérdezném, hogy milyen intézkedéseket hozott Görögország. Számos esetben ideiglenes terület használatot foganatosítottunk. Ez egy ideiglenes átmeneti intézkedés olyan esetekre, amikor szinte a végtelenségig húzódik a kisajátítás. Egy építőipari cég, például autópálya projektek esetében, amit említett az elnök asszony, hogy használhatja a területet akkor is, hogyha a kísérletítési eljárás maga nem zárult le teljes mértékben. Ez az egyik lehetőség. A másik, sikerült jelentősen lerövidíteni a az igazságszolgáltatási eljárások egy részét bizonyos jogszabályi változtatásoknak köszönhetően a mellettem ülő szakértők majd beszámolnak erről. A határidő lerövidítése kötelező, amikor együtt finanszírozott projektekhez kötődő kísérletításról van szó. én úgy értelmezem, hogy ez nem ennyire kötelező, amikor nem együtt finanszírozott projektekről van szó. Fontos dolog az is, hogy elértük, hogy a kisajátítandó területről független értékbecslés készüljön. Ez fontos tényező, mert emlékezhetnek rá, hogy Görögországban a kisajátítási eljárás folyamat jellemzően az úgynevezett adóérték alapján indult, és az adóhatóság állapította ezt meg. Ez probléma, mert ezek az adózási értékek nagyon gyakran teljesen eltértek a piaci értéktől, ezért a tulajdonosok jellemzően és nagyon gyakran fellebbeztek, hogy több pénzt kapjanak természetesen. A független értékbecslés azonban függetlenül elfogulatlanul megállapított, a nemzetközi paraméterek alapján megállapított árat eredményez. És ahhoz, hogy függetlenjen az értékbecslés, elismert szakért költői listáról kiválasztott értékbecslőnek kell elvégeznie az értékbecslést, aki minősítéssel is rendelkezik. Végül a bíró, a bíróság számára, amennyiben mégis fellebbeznek a független értékbecsülete a megállapított árral szemben, akkor kötelező a bíró a bíróság számára indokolnia, hogyha eltérünk a független értékbecslő által megállapított ártól. Tehát, hogyha a bíró igazat ad annak, aki más árat követel, akkor ezt külön indokolni kell. Korábban a bíráknak óriási mozgástere volt az úgynevezett adózási értéktől való eltérésben. És abban nagy szabadságuk volt, hogy mi legyen az alapja a számításnak. Tehát egyfelől az eljárás szintjén sikerült eredményt elérni, az eljárás lerövidítésében, a annak érdekében, hogy kevesebben fellebbezzenek, és kötelezővé vált az indoklása a független megállapított ártól való eltérésnek. Úgy gondolom, hogy ez már is nagyon jelentős előrelépés az 5-6 évvel ezelőtti helyzethez képest. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem lehetne tovább javítani a helyzetet. Amit én felvázoltam, ezek úgynevezett nem struktúrális megoldások, az ideiglenes törvényhasználat például egy kivételes rendelkezésnek köszönhetően alkalmazható. Ezt nem lehet mindenhol használni, hiszen kivételes módszernek számít. Ez a mechanizmus hasznos lehet, de karcsúsítani kell, be kell építeni az általánosan alkalmazható a tehát mainstreamelni kell, be kell építeni az általános szabályokba. Nagyon fontos lenne a görög szabályozásnak az egyszerűbb tétele, jellemző általában, hogy nagyon bonyolult a szabályozás, és különböző törvénykönyvekből összeollózott rendelkezések vonatkoznak egy adott projektre, így például a kísérletítási részre is szakértőknek kell ezeket tanulmányozni. de szakértők nélkül nem is értik a felek, hogy milyen szabályok vonatkoznak a kisajátításra. Az, a független értékbecslés természetesen nagyon komoly előrelépést jelent, ugyanakkor azt is jelenti, hogy a független értékbecslő általában más értéket állapít meg, mint az adóhivatal. És ugye alapvetően ugyan arról a föld területről több vélemény alakul ki, és valamilyen struktúrált egyeztetést kellene kialakítani arra, hogy áthidaljuk ezt a szakadékot jó lenne, hogyha az úgynevezett adóérték is hasonló lenne nagyságrendileg, mint a független értékbecsők által kihozott értékek. Van még egy téma, ami, ha jól értem, a mai ülésnek nem tárgya, mégis hadd mondjam el, hogy nagyon pontosan meg kell határozni az egyes területeket, telkeket, és ehhez szükség van egy nagyon alapos és pontos föld nyilvántartásra, és különben a kisajátítás nem lehet sikeres nagyon jól együtt tudunk működni a körök kormányjal ebben is, dolgozunk rajta, de még évekbe fog telni, mire ez sikeres lehet. Ez is része, ez a strukturális része a jobbító intézkedéseknek. Amíg ezek a strukturális aspektusok nem oldódnak meg, addig nem nagyon tudunk majd sikeresek lenni. Köszönöm szépen. Köszönjük önnek. Mint ahogyan ezt már megállapíthattuk, hogy mi minden nem működik, most ahhoz akartunk közelebb lépni, hogy mi is működik, vagy minek kellene működni, vagy hogyan tudnánk elindítani a dolgokat, hogy működjenek. Erről semmit nem hallottam el tudja mondani, hogy az Európai Bizottság mit tesz, hogy ezeket a dolgokat beindítsa, akkor nagyon elégedett lennék. Egy mondatot tudnám még erről mondani. Köszönöm. Uh, lehet, hogy nem volt elég világos, amit mondtam, elnök asszony. Nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy bizonyos megoldásokat kialakítsunk, és ezek most már működnek. Ilyen például az ideiglenes földhasználat lehetősége, ahhoz, hogy ezt szélesebb körben használhassuk, a görög kormánytól azt kértük, hogy jöjjön létre egy kormányközi, illetve tárcaközi bizottság, ami a nagy projekteket felügyeli és úgy dönthet, hogy bizonyos projekteknél ezt az ideiglenes megoldást használjuk. Nem azok a jogszabályváltoztatások, amelyek például a határidőkhöz kötődnek, vagy a független értékbecslő intézményének bevezetése, illetve az értékbecslő kiválasztása mindez a mi segítségünkkel, illetve a mi nyomásunkra valósult meg, valósul meg, folytatjuk a nyomásgyakorlást, a hangsúlyozását, különösen a jogszabályi háttér egyszerűsítésének, illetve a strukturálisabb megoldások elterjesztésének fontosságát, karcsúsítást kell eszközölni, és azt mondhatnám, hogy a most kivételesnek számító eljárás szeretnénk általánossá tenni. A görög kormány nem alkalmazhat mindenre kivételes eljárás, például ideiglenes földhasználatot mindenütt, ugye az alkotmányos megfontolások, meg az alapjogi megfontolások miatt erre nincs lehetőségünk. Jobb és általános végleges megoldást kell találnunk. Ez azt jelenti, hogy hangsúlyozni fogjuk, hogy a jogszabályokat tovább kell változtatni annak érdekében, hogy az ilyen eljárások általánosak legyenek, és ne lehessen ellenvetésként a kivételes jelleget felhozni velük szemben. hogy kicsit megvilágítsam, hogy mire is gondolok. A, beszéltem az előbb a földnyilvántartásról. Ez egy alapvető fontos projekt, prioritásnak számít, ami pénzügyi alapjainkból finanszírozzuk, tehát egy fontos prioritásnak nevezhető. Itt nagyon komoly segítséget tudunk nyújtani, és a kísérletítési eljárásokat meg tudjuk könnyíteni, jóval rövidebbé tudjuk tenni, mert jobban meg lehet határozni, körül lehet írni, hogy melyik telekről, földterületről van szó és így nehezebb megkérdőjelezni, kétségbe vonni a megállapított árat is, de hát ez még több évig fog tartani, mint említettem már, mint ez a munka. Köszönöm. Renault úrnak adok most szót, aki policy officer, a korrupció ellenes és csalás ellenes egységnél az egyköré görögországi munkacsoport keretei között ön a szó. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönet a szakbizottságnak is, hogy meghívta. Mint említették, a strukturális reform támogató szolgálatnál dolgozom a bizottság főtitkárságán, és a Görögország Task Force-szal, amely a feladata a görögországi közigazgatás javítása és más reformok végrehajtása volt az elmúlt években. A mai témában, a kísérletításban hat hat csak fejet az elődöm előtt, ugyanis a csalás elleni stratégiával nagyon sokat foglalkoztak ők, és a görögországi kisajátítás nagyon gyakran felmerült ebből a szempontból a régió főigazgatóság nagyon hangsúlyozza, hogy ennek a reformnak meg kell vagy hangsúlyozta, hogy meg kell valósulnia ennek a reformnak, és így történtek ezek az intézkedések, az OLAF és a Task Force is rábólintott, és most már egy ajánlás született ennek eredményeképpen következtek be azok a változások, amelyeket Slojter úr említett az előbb. Mm, akkor most rátérnék az előadásomra. A görögországi helyzet a következő. Tudjuk, hogy ha elmegyünk Görögországba vagy Aténba, hogy a kisajátítás az infrastruktúrális projekteknél Görögországban problémát jelent. Ez késlelteti és költségesebbé teszi a projekteket azt is meg kell említeni, és Wilbrod is említi ezt, a görög kormány reagált több dologra is, rövidtávú problémák a kisejtítás terén nagyrészt megoldásra kerültek. Minősített független értékbecslőket használunk, új követelmények érvényesülnek a bírákra vonatkozóan, és most már hatályos az úgynevezett olimpiai törvény is. Ennek az a célja, hogy a földvásárlás folyamatát meggyorsítsuk. Három dologról szeretnék ma beszélni, illetve három fejezetben. Az első részben nem csak Görögországról, hanem a kísérletításról általában. Az infrastruktúrális projekteknél tudni lehet, hogy késedelmeket és kiadásokat okoz a kísérletítás. Wilbrod említette, hogy a görög kormány hogyan reagált, és ez milyen hasznos volt. Aztán arról beszélek még, hogy milyen további strukturális változásokra lenne vagy lesz szükség. Ami a késedelmet és költségeket okozó kisállítást illeti a mélyépítésben. Először is arról beszélnék, hogy ez nem csak görög probléma, a világon, illetve Európában, nagyon sok országban felvetődött már. Annak idején a Task Force nem végzett vizsgálatot Görögországban, hogy az ajánlat, ami a csalás ellenes tevékenység körébe tartozik, különböző görög gök által végzett tanulmányokból vette az ihletét. Saját országom alapján mondanám el, hogy hogyan történtek a dolgok, amikor Párizs épült. Egy nagyon jó könyvet ajánlanék, a Konc című Émil Zola könyvre utalnék, ami arról szólt, hogyan épült a nagy körút, és milyen szerepvállalók mit tettek. Két-három esetről számolnék be, hogy értsék, hogy miben áll a probléma lényege Többféle csalás is történt a kisátításnál. Az egyik a belterjes kereskedés volt. Tudták egyesek, hogy hova fog épülni az a körút, és a telkeket, területeket um, megvásárolták, értékesítették. A második típusú csalás a az ingatlan értékhez kötődött. Annak idején nem volt pontos földnyilvántartás Franciaországban, hogyha valaki olyan területnek a tulajdonosa volt, amit az állam ki akart sajátítani, és ott mondjuk csak egy ház állt, az ember azt állíthatta, hogy ott egy egész cég, vállalkozás működik, hamis adatokat szolgáltathatott, és akkor sokkal nagyobb áron sajátította ki az állam a területet, mint az eredeti értékbecslés alapján az észszerű lett volna, tehát az értékkel is csaltak. A harmadik kategória pedig a késedelem kategóriája volt, és a mélyépítésben ez a leggyakoribb. Mi történt? a cégek, ügyvédek arra biztatták a magántulajdonosokat, hogy ne menjenek bele, ne fogadják el az állam által felajánlott árat, inkább forduljanak bírósághoz, és a bírót adott esetben meg is vesztegették, hogy az húzza el jó hosszan az eljárást. Hát persze aztán a vesztegetésért is eljárás indult, és akkor is vesztegettek. A különböző ösztönzőkkel lehet élni. Egy mélyépítési projektnél egy nap késedelem is komoly költséget jelenthet, hiszen drága eszközöket kell használni az építőiparban száz ezer is lehet egy nap késedelem ára. Tehát amikor azt tapasztalja valaki, hogy egy építkezés indul, koncesszió jött létre, nagyon ö, hasznos, hogyha gyorsan ö, meg lehet szerezni, ki lehet sajátítani a szükséges területet. Bevezetésként mondtam csak el, hogy mi történt Párizs építése idején. A kisajátítás esetében tényleg ilyen jellegű intézkedésekkel lehet a helyzetet javítani, és itt most tényleg nem Görögországról beszélek, hanem általában a különböző országokról, ahol ez vagy megtörtént, vagy nem. A kísérletítás mindenképpen bonyolult folyamat, akkor is, hogyha minden törvényt rendelkezés betartanak. Ugye az értékbecslésnél is lehetnek meglepetések, és egyesek érzelmileg kötődnek területekhez, és nem akarnak lemondani róla. Ezek nagyon bonyolult aspektusok persze. Ezzel együtt én úgy találom, hogy a görögök reagálása a helyzetre nagyon is érvényes válaszokat eredményezett. Az első, amit említenék, az az, hogy minősített független szakértőket használnak. 2013 óta, amikor a rendelkezések megváltoztak, Görögországban kb. 300 ember kapta meg a minősítést, jogosult arra, hogy földértékbecslést végezzen, magatartási kódex vonatkozik rájuk, és a saját becslése mellett mindenki alkalmazhat egy független értékbecslőt is. Ez egy magas szintű professzionalizmust eredményezett a földterület érték megállapításban. A másik fontos döntés, ami született, az az volt, hogy a bíráknak indokolniuk kell a határozatukat, a döntésüket, a az árról a bíró dönt végső soron, és ezt a döntést indokolnia kell. Sokkal kisebb a mozgás szabadsága, mint korábban volt, vagy a mozgástere, mint korábban volt. Hmm, mondanom kellett volna, hogy 2014-ben az önök látogatása előtt közvetlenül a görög hatóságok úgy döntöttek, hogy most már nem bármelyik bíró, hanem kifejezetten a fellebbviteli bíróság bírái ö, járnak el ö, ezekben az ügyekben. Ez ö, javította a helyzetet és egységesebbé tette a megítélt föld árakat. Az utolsó dolog pedig az olimpiai törvény, amit egy az olimpiai játékok idején eh, hozta már annak érdekében, hogy a földvásárlást eh, felgyorsítsák. Ezt a törvényt újra hatályossá tették, a, különösen a nagy projektek esetében, majd a görög kollégák eh, pontosítják, szóval a jogszabályok előírják, hogy milyen projektekre vonatkozik ez az új rendelkezés de összefoglalva azt mondhatjuk, hogy amikor közérdekből sajátítanak ki területeket, és a pénzt leteszik, letétbe egy bizonyos számlára, akkor elkezdődhet az építkezés, és ez rendkívüli mértékben felgyorsítja, lerövidíti a folyamatot. A görög kollégák majd elmondják részletesen, hogy milyen haszna van ennek a döntésnek. Az az zárnám, hogy annak ellenére, hogy ezek az intézkedések egy eléggé feszült helyzetre megoldást jelentettek, ennek a megoldásnak megvannak a korlátai. Mindenek előtt az olimpiai törvény nem mindenre vonatkozik. Mm, az alkalmazási területe és az alkalmazási időtartam is korlátozott. Bizonyos projektekről kimondták, hogy azokra vonatkozik, másokra viszont nem lehet alkalmazni illetve újra kell majd írni, és újra el kell fogadni, hogy időben másra is vonatkozhasson. Aztán az értékbecslés még mindig mutat eltéréseket, ezzel kapcsolatban még további elemzésekre lesz szükség. Állandó jellegű opciókat kellene bevezetni, például egy standard értékbecslési módszertant kellene a szakértők rendelkezésére bocsátani, a második pedig az árakról közös adatbázist kellene létrehozni, tehát minden egyes értékesítésnek be kellene kerülni egy ilyen adatbázisba, hogy a, azt megtekinthessék a szakértők. Aztán a szakértők elfogulatlanságát tovább lehet erősíteni, amikor a szakmába belépnek és megkapják a minősítést, akkor bizonyos etikai elvárásokat vállalnak, ugyanakkor sokkal könnyebb lenne a bíróságon sikerre vinni az ügyeket, hogyha a szakértők az üzleti érdekütközés kizáró nyilatkozatot tehetnének. A harmadik javaslat pedig az lenne, hogy az olimpiai törvény standard folyamattá váljon, átláthatóbb és hatékonyabb legyen, mint jelenleg, nem feltétlenül ugyanilyen mechanizmus kell, hogy érvényesüljön, mint jelenleg az olimpiai törvényen. Fontos a kisejtítésnál a megfelelő platform. Az utolsó pedig, hogy a földnyilvántartás és a föld használati tervek pontosabbá váljanak, így fontos lenne, hogy ne az alapján történjen az értékbecslés, hogy a tulajdonos az adott önkormányzat területén mire használta azt a területet, hogy mondjuk értékes gyümölcsöt termeltek rajta. Elismerem a görög kormány által végzett munka hasznát és szeretnék rámutatni, hogy további munka vár még ránk, és jó úton vagyunk. Köszönöm az érdekfeszítő betekintést. Az önök munkájába újfent látható, hogy akkor lépnek fel nehézségek, hogyha az ilyen infrastruktúrális projekteknél van a gondok. Most pedig Poció asszony következik, aki egy összehasonlító tanulmányt készített a földkísérletításról az egyes tagállamokban. Poció asszony önni a szó. Good afternoon. Uh... Jó napot kívánok! Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a meghívásért, nagyon nagyra értékelem. És néhány percben. Először is hadd mutatkozzak be. Kriszi Pociu vagyok az Aténi Műszaki Egyetemről, és ott az értékbecsléssel, föld kisajátítással foglalkozom, és a nemzetközi felügyeleti szövetségnek az elnöke vagyok. Hát, a Földmérők Szövetségének a, az elnöke. És hát ajánljam önöknek azt a kiadványt, amit készítettünk, rá tudnak keresni a Google-al, az összes jó gyakorlatot tartalmazza a legjobb szakértőink tollából talán érdemes egy kis időt szánni rá, hogy elolvassák. Megpróbálom összefoglalni a e, tapasztalatomat, hogy mi történik a nemzetközi szintéren, és mi történik e, Görögországban. A nemzetközi e, földmérő szövetség részéről azt találjuk, hogy azokban az országokban zajlanak a legjobban a dolgok, ahol a közvetlen vásárlás jellemző, megállapodást kötnek, ezzel időt, pénzt lehet megtakarítani, és ami a legfontosabb, a közvélemény, a lakosság is megbízik a hatóságokban ennek eredményeképpen. Tudni kell, hogy a kisajátítás nagyon kényes kérdés, nagyon nagyban építünk az ingatlan befektetésekre. Nagyon fontos a tulajdonjog, a tulajdonhasználat garanciája. A kisajátítás viszont érdekütközést eredményez. Ugye emberek ingatlanba fektetnek, és öm, biztosak akarnak lenni benne, hogy a kormány megbízható lesz, és megvédi a befektetésüket. a beruházók pedig ugye a határidőket akarják tartani, el akarják kezdeni az építési munkát. Ez egy nagyon kényes, érzékeny kérdés, és nagyon sok országban bíróságon kívül igyekeznek meghatározni az árat, jó értékbecslés alapján, amiben mind a két fél meg tud állapodni, ezek az országok a kompenzációt a föld birtokba vétele előtt fizetik ki. Ez nagyon fontos, hiszen itt fontos aktívákról van szó, tulajdonos számára a jövőt jelentheti ez a tulajdon. Amikor kötelező kisajátítás van, akkor a tulajdonost azonnal kártalanítani kell, még a terület elvétele előtt annak érdekében, hogy új lakóhelyet találhasson, vagy új tevékenységbe kezdhessen. Ez nagyon fontos a szabadpiaci körülmények között. Sok ország más eszközöket is kialakított a földkies sajátításra, terület cserét szoktak alkalmazni. A német kollégák nagyon gyakran alkalmazzák ezt, illetve a földterület kiigazításokat is gyakran alkalmazzák. a kötelező kisajátítás esetében. Mi a gyakorlat Görögországban? Nagyon korlátozzák a földhasználatot, és ez a korlátozás nem veszi figyelembe a kieső jövedelmeket a tulajdonos számára, ezért állandóan perelni kell, és nagyon gyakran a legfelső bíráskodási fórumig jut az ügy. A kisajátításnál is ez a helyzet, és nagyon nagyok a késedelmek. Ezért kialakult az az elv, hogy úgynevezett önkompenzáció történik. Tehát, hogyha a terület egy része elvész, a másik része nagyobb értéket kap, és ennek alapján fordulnak a bírósághoz az urbanizációs terveknél, amikor beépítenek egy mezőgazdasági területet, szokták ezt alkalmazni. Amikor a közvetlen földvásárlásról van szó, ez gyakorlatilag nem létezik, két oknál fogva. A legtöbb ember nem bízik a kormányban, pontosan azért, mert ennyire nem garantált a földtulajdon stabilitása, másfelől pedig Azért, mert nem nagyon mernek megállapodni bizonyos árban, attól tartanak, hogy a végén a bíróságon végzi az ügy, és megvesztegetésről is lehet ugye hallani. A föld cseréről szólva, Görögországban egy földbank kezdte meg a működését ennek érdekében, de nem jutott túl messzire. A tanulmány több problémát és gyengeséget is feltárt Görögországban. A gond az, hogy mindenhez bírósági eljárásra van szükség, annak ellenére, hogy létezik földnyilvántartás, minden egyes ügylethez bírósági határozatra van szükség. Vannak olyan országok, ahol csak egy-két százalék az ügyeknek kerül bíróság elé, Görögországban pedig száz százalékuk. És ahogy hallották, a bíróságok túlterheltek, és nincs külön föld vagy telek adásvételekkel foglalkozó bíróság, polgári kollégiumok foglalkoznak ezzel. a kompenzáció miatt bírósághoz kell fordulni, hiszen hallották, hogy az adóértéknek semmi köze a terület saját piaci értékéhez, amikor kisajátításról van szó, akkor pedig többlet költségeket is figyelembe kell venni. Úgyhogy nem csoda, hogy az emberek végül bírósághoz fordulnak. A szabályozásnak, tehát megvannak a gyengeségei, a 2001-es eljárási törvénynek, a kísérletítás terén hiányzott az átláthatóság, ez a helyzet némileg javult, tovább kell javítani, a közigazgatási kapacitások is hiányosak, javultak, de tovább kell javítani, az állami finanszírozás hiányzik Görögországban, ezért, többek között ezért nem kompenzálnak, amikor valaki elveszti a tulajdonát, és persze a túl zsúfolt bíróságok, túl terhelt bíróságok, instabilitás, sztrájkok az igazságszolgáltatásban további késedelmeket eredményeznek. Uh az olimpiai törvény konkrét projektekre vonatkozott, nem lehet mindenre alkalmazni. A 2012-es 4070-es törvény viszont komoly előrelépést jelentett a korábbi szabályozáshoz képest. A bevezetett jobbító intézkedések között szerepel, hogy kevesebb hatóságnak kell fellépnie a földek vizsgálata, a nyilvántartás ellenőrzése is megváltozott, javult az értékbecslés folyamata is, a független értékbecslőket minősíteni kell, és így a projektek, sőt a föld igénybevétele még a teljes kártalanítás kifizetése előtt megkezdődhet, de ahogy az első előadó is jelezte, ezt nem lehet mindenre alkalmazni, ez csak kivétel lehet azért, mert Görögország ilyen rossz pénzügyi helyzetben van. Ez a szabályokkal ellentétes, a jó gyakorlat szabályaival ellentétes criteria and reducing the times and everything. So it was a big progress. Uh, after the a kritériumok egyre szigorúbbak, de ezzel együtt azért vannak konkrét eredmények is. Ami a rendes módon rendezett körülmények között végigment kisajátításokat illeti, tudjuk azt, hogy négy évet igényel az, hogy egy ilyen eljárást lefolytassunk. Tehát itt még nagy a tartalék, rengeteget lehet még javítani ezen az eljárási sebességen. De hogyha nem sikerül tulajdonképpen ö, a megfelelő keretek között megoldani a problémákat, akkor semmiféle előrelépést nem könyvelhetünk el. Tudja mindenki, hogy a bírósági eljárások azok rendkívül időgényesek. A különböző szakemberek számos tanulmányokban kiemelték azt, mennyire fontos, hogy a konzultációs és a tájékoztatási tevékenységet fokozzuk a közvélemény irányába. Minden más országban ez az előzetes feltétele, hogy bármiféle kisajátítás elinduljon. Tehát ez egy előzetes feltétel, tájékoztatni a közvéleményt, konzultációkat folytatni, és hát felkészíteni az embereket arra, hogy milyen feladataik lehetnek egy ilyen eljárásban, illetve milyen jogokkal rendelkeznek. Egy további ajánlást is megfogalmaztak, nevezetesen azt, hogy olyan kiírásokat kell közzétenni, amelyek teljes mértékben tartalmasak, és a regiszerekkel összhangban vannak, a regiszerek teszik lehetővé, hogy konkrét adatokhoz jussunk hozzá. Ezen kívül nagyon fontos a nyilvántartása, a pontos lehatárolásoknak, ugyanis kiderült az, hogy a telkeknek, a tulajdonban lévő telkeknek a lehatárolása nem mindig kellő világossággal és pontosággal rövidített politikai megoldásokra is szükség van ezen kívül. Azért, hogy a közpolitika keretében eljárva lehessen bizonyos kérdéseket orvosolni, az eljárásokat kordában tartani többek között a kadaszternek a tekintetében. Szemináriumoknak a szervezésre is szükség van, képzésre, fel kell készíteni a közigazgatást is ezen eljárásokra. arra is szükség van, hogy a tervezésben előre lépjünk. Elhangzott már az, hogy elhangzott már az, hogy rendkívül költségesek adott esetben a kisajátítások, sokkal költségesebbek, mint ahogy az indokot lenne a projekt összfinanszírozási igényének fényében. Na most amennyiben valóban ilyen dologról van szó, és kiderül, hogy az adott régióban rendkívül magasak az árak már minden egyéb szempontból is, akkor adott esetben ezt a projektet máshova kellene telepíteni. Nem mindig szükségszerű az, hogy a legmagasabb költségeket előállító régiókba valósítsák meg a tervezett projektet. Egy további ajánlás az, hogy a nemzetközi módszereket alkalmazzák az ingatlan értékelésnél. Tovább lehet javítani egy tekintetben a módszereinket. Ha nem rendelkezünk kellő adatokkal az ingatlan piacról, akkor nem igazán lehet értékeléseket se készíteni. Éppen ezért egy konferenciát szervezünk a Világbankkal együttműködve az ingatlanpiacról, és felhívom erre a rendezvényre a figyelmüket, sőt, javaslom, hogy vegyenek részt ezen. Ez nem csak Görögországra vonatkozik, ez egy szélesebb régiót is felövelő konferencia, de Görögországban kerül megrendezésre. Tehát a nemzetközi együttműködések nagyon hasznosak, és lehetővé tehetik azt, hogy egy független ingatlan értékelő bizottság jöjjön létre a két részes félnek a jelenlétével, és ezáltal is elősegítsék a békés megoldásokat. Egy ilyenfajta megoldás oda vezethet, hogy a bíróságnak csak jóvá kellene hagynia az így kialakult megállapodást, és ezáltal nem kellene külön részletes eljárást na folytatnia, és fel lehetne gyorsítani a teljes folyamatot. Talán még arra is szükség lehet, hogy egy különleges, legalábbis szakosított bíróság jöjjön létre, amely kifejezetten a sajátítossággal foglalkozik. Persze arra is szükség lenne, hogy a bírák erre a tevékenységre külön felkészüljenek. Megvizsgáltam a különböző módosítókat, amelyek születtek a tanulmány elkészülte óta, mert láthatták felsorolva, hogy milyen módosításokra került sor a konkrét cikkeknek a megemlítését is itt láthatják, pozitívak ezek a törvénymódosítások, és az ellenőrzések, az értékelési tevékenységek most már az eljárás teljes elején, sőt, azt megelőzően születnek meg. Így módon a kellő szakvélemény a rendelkezésre áll ahhoz, hogy az eljárás elindulhasson. Ez egy nagyon pozitív fejlemény máskülönben. Most pedig nézzük meg azt, hogy mi következik akkor, amikor bekövet, megtörténik a kisajátítás, lehet ennek pozitív hatása, persze ugyanakkor lehetséges jogorvoslatot igényelni, a kártalanítás is egy fontos tétel, de tekintetben a határidők szigorúak, nem haladszó hatályúak, és attól a perctől kezdve, hogy az érintettek, a tulajdonosok teljes mértékben kár, káros, károsultként megkapták a kellő jogorvoslatot, akkor már a folyamat pozitív irányt vehet, és reméljük azt, hogy ezáltal eljutunk oda, hogy nemzetközi befektetők is megjelenek az ingatlan piacon. Egy további módosító a következő, a 7 a, a, a, a a, a, a, a, a 7 1 alá 7.1 egy pont alá nem tartozó beruházások esetében, tehát nem stratégiai beruházások esetében, íme egy pozitív tartalmú módosítás, és mindenek előtt az egész eljárás azzal kezdődik, hogy a kártalanítással kell indítani a teljes folyamatot. A különböző határidőket is a törvény módosítás rögzítette a bírósági eljárás tekintetében most már. Akkor íme a módosítás, amely az értékelésre vonatkozik, ezen kívül jelentést kell készítenie a kofinanszírozású projektek esetében a független szakértőknek, illetve az értékelők bizottságának. Az is egy pozitív fejlemény. Persze azt nem tudom, hogy ezen törvénymódosítások összességében, mármint amelyek mit következnek, milyen értékkel bírnak, de azt azért meg tudom fogalmazni, hogy az a cikk, amely maximális szintet rögzít a földtulajdon esetében, és az 5870 euróról 10 ezer a viszi föl a figyelembe vendő értéket. Egy pozitív fejlemény, de úgy gondolom, hogy ennél magasabb értékösszegre lenne szükség. Nem tudom, hogy a korábbi törvény hogyan járt el akkor, amikor 1970-ben azt mondotta ki, hogy a kihirdetése a tervezetnek előbb kell, hogy megtörténjen, mint ahogy békés megállapodás jutottak a felek. Itt tulajdonképpen egy feltételes mód, vagy engedékenységi megfogalmazás van. Úgy gondolom, hogy ez adott esetben egy visszalépés is jelenthet. Nem tudom, hogy ez az új rendelkezés minek az alapján alakult ki. Nem szeretném ismételni a többi dolgot, itt csak összefoglaltam volna a tanulmánynak az ajánlásait, és köszönöm szépen a figyelmüket. Bedanken uns bei Ihnen für diese Einführung in Köszönjük ezt a bevezetést. Nagyon áttekinthető és jól érthető bevezetés volt ez a föld kisajátítása kapcsolatos problémáról. Nagyon sokrétű ez a probléma. Köszönöm, hogy megoldásokat is felvázolt. Még el kell mélyítenünk az eszmecsét ez ügyben, és érdekes lenne megtudnunk, hogy mit gondol ön arról, hogy mi mit tehetünk, hogy Görögországban ezeket a viszonyokat változtassuk sajnálom, hogy Polció asszony nem hölgyként apostrofáltam önt, mikor megadtam önnek a szót, elnézést, erősen rövidlátó vagyok. Most pedig Délis úrnak fogok szót adni a garag Infrastruktúrás Minisztériumtól. Köszönöm Délis úr, hogy ellátogatott hozzánk, és megvitatja velünk ezt a témát. Tessék önni a szó. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την πρόσκληση. Köszönöm, elnök asszony, az ön meghívását. Remélem, hogy fontos elemekkel gazdagíthatjuk ezt a témát. Mindaz, ami elhangzott, helyes. Vannak késedelmek a projektek végrehajtásában, olyan késedelmek, amelyek forrásvesztéshez is vezettek, vagy akár a legjobb esetekben a projektek értékének csökkenéséhez. Ahogyan ön tudja, országunknak szüksége van ezekre a forrásokra, ezekre a programokra, amelyeket az EU finanszíroz, vagy társ finanszíroz. Nos, én a kisajátítási igazgatóságon dolgozom, a közlekedésügyi minisztériumban, és rengeteg kisajátítással foglalkozunk, talán 50%-a ez a kisajátításoknak, amelyek az építési munkákhoz kapcsolódnak ebben az időszakban. Az ön meghívását követve elkészítettem egy prezentációt, amely bemutatja, hogy hogyan zajlik a kisajátítás folyamata összevont formában. De itt hallhattam, hogy a kollégeim már a téma magvát is tárgyalták, és összehasonlított tanulmányokra is utaltak amely tanulmányok rendkívül kielégítő mértékben vagy formában foglalkoztak ezzel a témakörrel. Mégis szeretném áttekinteni a prezentációmat, annak főbb fejezeteit, mivel Görögországban a tulajdonjogok védettek, mint ahogyan más európai országokban is. Méghozzá jól, megfelelően védettek, mondanám. Az alkotmány védi, széles körben védi a tulajdonjogokat, mivel van számos feltétel, amelyet megszabnak a kisajátítás tárgyában. Más országokban, az EU-ban nincs ennyire részletes rendelkezés, és a jogalkotó keze nincs megkötve ezen a területen. Az előzetes feltételek, amelyeket a görög alkotmány megszab a kisajátításhoz, ezek között szerepel az, hogy a kártalanítást bíróság kell, hogy kiszabja. A kártalanítást még a föld terület elfoglalása előtt folyósítani kell, és mindenféleképpen arra van szükség, hogy ez a hatályos jogszabályi keretek között történjék. Felvetődik itt egy probléma más országokkal szemben, és ez pedig az az eleg, elengedhetetlen feltétel, hogy bírósági eljárást kell lefolytatni a kártérítés összegének megállapítása céljából. Ha a társadalmi gazdasági feltételek Görögországban lehetővé tennék, és hogyha felül lehetne vizsgálni az alkotmányt, akkor talán felül kellene vizsgálni azt a cikket, amely a tulajdonjogok védelmével foglalkozik, és meg kellene vizsgálni, hogy törölni lehet-e ezt a bírósági eljárást a kártalanítás összegének meghatározása céljából. Ez fontos intézkedés lenne, amely lehetővé tenni, hogy elkerüljük a problémákat, és talán áttérhetnénk a baráti megegyezés eljárására, ahogyan ezt ö, Poció asszony is említette. Az EU más országaiban a baráti megállapodás a kisajátítási esetek 80%-ában kerül alkalmazásra, még Görögországban ez az arány az 1% alatt mozog. Görögország különböző eszközöket alkalmaz a kisajátításra. Van a szabad vásárlás, ez a baráti ö, megállapodás keretében tartozik, itt a két fő megállapodásra van szükség, és van a kényszer kisajátítás, ez a második eset. Mindenféleképpen a közérdekű célokra való megszerzés módja kényszer kisajátítás, amelyet a legtöbb esetben alkalmaznak. Vannak eset, bizonyos esetek, ahol kiegészítéseket alkalmaznak, az lef foglalást sürgősségi esetekben, például katonai területen, vagy olyan esetben, amikor a közrend vagy a közegészség védelméről van szó. 92-ben ugyanilyen oknál fogva közérdekű munkák céljaira ezt a fajta lefoglalást kiterjesztették olyan esetekre is, amelyek esetében társfinanszírozott munkákról van szó. Görögországban számos munka esetében például az EU-s forrásokból támogatott munkák esetében a projektek az lefoglalási eljárás keretében haladtak előre. Ezt kritikával illette a jogtudomány. Ez egy olyan intézkedés, amely az alkotmány keretei között a tolerálhatóság határain belül van. Az olimpiai játékok esetében is ezt az eljárást alkalmazták. Jelenleg az állam megpróbálja megszüntetni, kiiktatni ezt az elkobzási, lefoglalási eljárást. És ezt az intézkedést a 7 eljárással váltotta fel, ez egy átmeneti elfoglalást jelent, és a kártérítés egy részét a tulajdonosnak folyósítja. Megállapíthatjuk, hogy így időt nyerünk, és az eljárás 22 hónap alatt lezajlik. Ez mindenféleképpen egy kedvező becslés, tehát 22 hónap helyett ami a szokásos határidő lenne, 15 hónapra csökkenhet ez az eljárás a 7A szerinti eljárás alkalmazásával. Ez tehát csökkenti az időtartamot 7 hónappal. Tapasztalatot gyűjtöttünk már, tehát ezzel a törvényel az első fél év során, és ez lehetővé tette, hogy átpárti elfoglalás eszközével éljünk a 15 hónapos határidőn belül. Ezek rendkívüli intézkedések, amelyek következményeik is kevéssé kedvezőtlenebbek az érintett tulajdonosok számára. a Poció asszony is helyesen említette, az állam a kártérítés nagy részét kifizeti, hogy az átmeneti elfoglalás eszközével élhessen, de a tulajdonos nem kapja meg valós időben ezt az összeget. Itt egy olyan eljárás kerül alkalmazásra, amely esetében a bíróság ismeri el a tulajdonost, mint jogosultat, és ez hat hónapig, akár egy évig is eltarthat. És ez alatt az idő alatt ugye a pénzösszeget már letétbe helyezték a megfelelő banknál, ugyanakkor a tulajdonos nem juthat hozzá ehhez az összeghez, hogyha a bíróság nem ismeri el őt jogosultként. Akkor tehát hogyan lehet kezelni ezt a problémát, amely a kisajátítás kapcsán felvetődik? hiszen vannak itt a határidőkhöz kapcsolódó problémák, és más részről pedig a költségekhez kapcsolódó problémák is felmerülnek. Annak érdekében, hogy tehát a határidőkhez kapcsolódó problémákat megoldjuk, ez a rendkívüli eljárás, itt a 15 hónapon belüli lebonyolítás, ez mindenféleképpen egy megfelelő időtartamot jelent, amely nem akadályozza a projekt fejlesztését, ami pedig a költségek kérdését illeti. Ott kicsi nehezebb megoldani a, vagy ellenőrizni a problémát, Először is azért, mert ahogyan az előttem szóló előadó említette, nincsen területrendezési tervünk, amely lehetővé tenné, hogy szabályozzuk, rendezzük ezt a problémát, és amely lehetővé tenné, hogy az adott földterület értékét meghatározzuk. a nemzeti földhivatali nyilvántartás hiánya is súlyos probléma, és a legfontosabb elem az, hogy az adóhatóság objektív értékekre alapoz, és ez zűrzavaros helyzetet teremt a bíróságok szintjén, vagy akár a polgárok körében, mivel ez nem felel meg az adott földterület tényleges értékének. Eh, eh, Aztán <laughs> Elnézésüket kérem, mondja az előadó. Aztán az ingatlanok értékbecslését szakértőknek kellene végrehajtaniuk. Mostanáig ezt a feladatot az állami tisztviselők végezték el, szakértők együttműködésével, azonban nem létezett modell az érték meghatározására. Ez egy olyan eljárás volt, amelynek eredményeképpen az államtól megkapta a bíróság a javaslatot, ez egy objektív értéken alapult, vagy nem indokolt értékbecsléseken az állami bizottság részéről, és a bíróság nem értékelte igazán, hogy ezen összeg megfelelő kritériumok alapján határozta -e meg az adott ingatlan értékét. Gyakran az állam érdeke is elszenvedett bizonyos következményeket. Jelenleg egy fontos probléma áll fenn, amivel foglalkoznia kell a görög államigazgatásnak. A szolgáltatások kezelésének javítása amely szolgálatok a kisajátítással foglalkoznak. Nos, minden egyes felelős, aki a munkálatok elvégzésével van megbízva, mindenki rendelkezik olyan tisztviselőkkel, akik a föld kisajátítással foglalkoznak. Bizonyos minisztériumokban vannak olyan részlegek, amelyek specifikusan foglalkoznak ezekkel a témakörökkel, de regionális vagy akár önkormányzati szinten nehéz egységességet elérni, mert a, például a régiók nem rendelkeznek mindig elegendő létszámú személyzettel. A tapasztalatom azt mutatja, hogy a kezelési kapacitás nagyon fontos, amikor a határidőket, az időtartamot próbáljuk ellenőrizni, valamint a költségeket próbáljuk kordában tartani. Az intézményi keret javulása nem mindig érezteti hatását. Megpróbáljuk csökkenteni a, az időtartamokat, a határidőket, már ami a bírósági eljárásokat illeti. és bizonyos esetekben sérül a tulajdonjog védelme. Tehát mindenféleképpen javítani kell azon szolgálatok kezelési kapacitásán, amelyek a földkisajátítással foglalkoznak. Így módon csökkenteni lehet a határidőket, az időtartamot, és a költségeket is racionali- racionalizálni lehet. Együttműködünk a pénzügyminisztérium, a gazdasági minisztérium szolgálataival, mely szolgálatok a kisajátítás intézményi kereteit ellenőrzik, és erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy átalakítsuk a kisajátítással foglalkozó jogot, hogy átszervezzük ezt a jogot. Hogy szabályozott, szabályos beavatkozás történjék, és az érintett szolgálatok kötelesek legyenek egy pontos terv mentén szervezni ezeket a tevékenységeket. Általános keretek között, tehát ennyi lett volna, amit elkívántam önöknek mondani. Megtesszük, amit tőlünk teszik, napról napra, hogy javítsunk a helyzeten. Meg megpróbáljuk a lehető leginkább csökkenteni azokat a késedelmeket, amelyek természetesen kihatnak a projektek végrehajtásának időtartamára is. Köszönöm a figyelmet, elnök. Köszönöm. Van eltekintése arról, hogy mennyi görög vagy EU által finanszírozott projekt van Görögországban, amelyek késedelmet szenvedtek, vagy nem is tudták őket végrehajtani a földkisajátításhoz kötődő problémák miatt. Van erről egy áttekintése? Köszönöm a válaszát. Eh, eh, eh, Nos, a minisztérium egy részét kezeli csak a projekteknek, tehát a társfinanszírozásban részesülő projektekről van szó. Úgy fogalmaznék, hogy ötven százaléka a projekteknek késésben szenved, ezek lehetnek többé, kevésbé súlyos, jelentős késések, és hát a következmények is ugyanilyen módon akár nagyon súlyosak is lehetnek, figyelembe véve, hogy egy sor olyan váratlan esemény következik be, amelyeknek megvan a hatása. Köszönöm a pontos felvilágosítást. Még egy előadónk van, Szatasz úr, aki a struktúrális alapokkal foglalkozik a gazdasági minisztériumban, Görögországban. A pénzügyminisztériumot is meghívtuk, de ö, kezdetben igent mondtak, de aztán azt mondták, hogy nem, tudta, nem tudnak részt venni, de egy briefing dokumentumot küldtek nekünk. az úr, öni a szó, köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk, tessék. Uh, good evening to everybody. Mr. Mindenkinek jó napot kívánok! Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani, hogy megszervezték ezt a műhelyt és meghívtak rá, és így alkalmam nyílik arra, hogy a kisátítások intézményes kereteiről beszámolja, különösen az érintett tulajdonosok kártalanítására vonatkozóan, illetve egy esettanulmány bemutatására az új autópálya építések terén Görögországban. Először is hadd mondjam el, hogy a strukturális alapokkal kapcsolatos tanácsadóként dolgozom a gazdasági minisztériumban tagja vagyok a minősített értékbecsülők listájának, illetve földméréssel foglalkozom, és 2007-től 2013-ig 6 éven keresztül szakértő értékbecslőként az új autópálya építésekkel foglalkoztam, 2014-15-ben pedig az EON Technologies-nak végeztem munkát a déli koridor részét képező energetikai vezetéképítés kapcsán ez volt a legjelentősebb projekt, akkor először is kezdjük a definíciókkal. A kötelező kisajátítás olyan jogi eszköz, ami lehetővé teszi a tulajdontól való megfosztást köz érdekből. Hát így megfosztják a tulajdonjogtól a tulajdonosokat, és a nyugati kultúrában csak a közérdek indokolhatja ezt. A görög alkotmány azt mondja ki, hogy csak a közérdek indokolhatja a kisajátítást, és ezt mindig részletesen indokolni kell, és teljes kártalanításra van szükség. A az első jegyzőkönyve az emberi jogi egyezménynek eh, kimondja, hogy senkit nem lehet a tulajdonától megfosztani, kivéve, hogyha a közérdek eh, ezt indokolja a eh, görög alkotmány és az európai egyezmények alapján a teljes kártalanítás azt jelenti, hogy minden felvetődő kárra ki kell terjednie annak, tehát nem a szubjektív, hanem a tényleges terület értéket kell figyelembe venni, vagyis a pi piaci értéket és a e, teljes körű kártalanítás nem csak a e, terület értékét kell, hogy fedezze, hanem a kisátításától okozott minden más kárt is. Következő összetevői e, vannak terület értékbecslés, a megmaradó terület értékcsökkenése, költözési, költöztetési kiadások és igazságügyi ráfordítások. Hadd mondjam el, hogy a teljes körű kártalanításhoz tartozik például a bevételkiesés, illetve az érintett tulajdonos tulajdonszerzési illetékhez kötődő kiadásai is, hogyha új területet kell szereznie. Tehát ezt ö, takarja a görög alkotmányban szereplő teljes körű kártalanítás. Az értékbecsés alapját a ö, piaci érték kell, hogy képezze, az európai egyes norma, illetve a kettes bázeli megállapodás alapján. Tehát um, itt egy önkéntes megállapodásról van szó, amilyen áron a tulajdonos hajlandó uh, átengedni a tulajdonát. A jogszabály alapján két testület a, végzi az értékbecslést. Egyrészt két hivatalnok dolgozik a pénzügyi minisztériumban, másrészt pedig a minősített értékbecslő kamara vagy testület tagjai. 2000 2013-ig független szakértők, mérnökök végezték ezt a munkát, illetve a felesketett értékbecslők az európai és nemzetközi értékbecslési normákat alkalmazták ezek a szakértők. A jogszabályok értelmében a hivatalos állami értékbecslő testületnek a felesketett értékbecslő testülete számított 2013-ban azonban ez befejezte tevékenységét az SOE felszámolásával és a 2013-as minősített értékbecslői testület felállításával az európai és nemzetközi értékesési normákat alkalmazó szakértők, a TEGOVA a tagjai e, vesznek részt ebben a munkában. A rögzített értékbecslési díjakat eltörölték, és egy fegyelmi testület is e, létrejött. Kérem beszéljen lassabban, illetve olvasson lassabban kérik a tolmácsok. az a minősített értékbecslők regiszterében 412 természetes személy és 41 jogi személy szerepel. az új autópályaépítési konceszióknál, a nagy gazdasági projekteknél, az együtt finanszírozott projekteknél, EU programokból, strukturális alapokból finanszírozott projekteknél alkalmazzák őket. a kisajátítási kártalanítási eljárás bemutatása után most az új autópályaépítésekről számolnék be, mert ezek nagyon fontosak abból a szempontból, hogy egyrészt sok a probléma és a késlekedés, másfelől pedig új előremutató eljárásokat vezettek be a kártalanítás kiszámítására ahogy láthatják, 2007-ben 5 autópálya koncesziós megállapodás született, 1300 km új autópálya e, épül, és 80 ezer e, telket kell, illetve 80 ezer tulajdonos területét kell e, kisajátítani bizonyos föld kisajátítási aspektusokról beszélnék most, amelyek problémásak voltak. Végül a koncesziók aláírása után kilenc évvel még mindig nem adták át az autópályákat. Tizenkét hónap Európával a szerződések aláírása után rendelkeztek csak a kisajátításról. 22 hónap telt el a hagyományos eljárásban a kisajátítással a késedelem azt, azt eredményezte, hogy nem tudták megfelelően felhasználni a támogatásokat, nem tudtak elég munkahelyet teremteni, nem tudták csökkenteni a balesetek számát, illetve az érintett tulajdonosok kártalanítása is késedelmet szenvedett, illetve a, a görög állam okozta késedelmek miatt nagyon magas árakat követelnek a tulajdonosok. Másfelől, mivel a kiseltítési folyamat nagyon rosszul van kitalálva, és nagyon sok a e, késedelem, e, módosítani kellett a kártalanítási folyamatot, 35-ös számú törvény értelmében a feleskedett értékbecslők voltak felelősek az értékbecslését, és ennek az volt az eredménye, hogy az európai és nemzetközi értékbecslési normák alapján a TEGOVA tagjai végezték az értékbecslést. Első alkalom volt arra, hogy komoly, jelentős értékbecslési projekt került megvalósításra. Másfelől jelentősen csökkent a hiperkártalanítás bírósági úton. 70%-a a bírósági döntéseknek harmonizált, vagy összhangban volt a feleskedett értékbecslők testületének becslésével. Aztán 2013 után változott az értékbecslési rendszer. A kisajátítási késedelmeket az kisajátítási folyamat rossz kialakítása okotta, okozta, jellemző, hogy 12 hónappal később adták csak át a földterületeket. Nagyon sokat változott az eredeti elképzelés, mm, és az olimpiai törvényt kellett alkalmazni. A jogszabályi kereteket aztán javították, az európai és nemzetközi standardek használatát kiterjesztették, új autópályák, együttfinanszírozott és fontos projektek, aztán a jogszabály előírta, hogy a bíró számára kötelező az indoklás, különösen a minősített értékbecslők javaslatától való eltérés esetén. A görög hatóságok jelentősen javították a helyzetet, de tovább lehetne javítani azt, hogyha jobban megterveznék a kisajátítást, hogyha jogszabályt alkotnának az önkéntes nem bírósági kisajátításról, ha jobban koordinálnának a különböző testületek egymás között, illetve hogyha geospaciális adatok állnának rendelkezésre a becsült kártalanításra és kísérletított területekre vonatkozóan. Két hónappal ezelőtt a görög kormány tucatnyi nagy projektet indított be, és az oli, úgynevezett olimpiai sürgősségi eljárást alkalmazzák most. Ez azt jelenti, hogy nem kerül sor majd megint ekkora csúszásokra, a Köszönöm szépen. Köszönöm a fontos tájékoztatást. Mennyi projekt, amely az ön hatáskörébe tartozik, mennyi van érintve a kisajátítási problémák által tud -e erről egy áttekintést adni? The projects that uh, still have some problem. A projektek uh, ehhez kötődnek eh, még problémák, de abban bízunk, hogy az olimpiai eh, sürgősségi eljárással eh, megoldjuk a problémákat. Az öt autópályaépítésnek nagyon nagy a költségvetése, 4 milliárd, és ott is aktiválták a sürgősségi eljárást. Bízunk benne, hogy az elkövetkező hónapok során ezeket a problémákat sikerül orvosolni. Aztán nem tudom, hogy értesültek-e róla, a bizottság, illetve az alapok az öt koncesziós autópálya építést be kell, hogy fejezzék 2017 március végéig. Ez azt jelenti, hogy 10 hónap áll csak rendelkezésünkre, hogyha nem fejezzük be, akkor vissza kell adni egy óriási összeget az EU-nak. Das klappt. Das klappt. Hát igen, ez stimmel. 2017 márciusáig? Ezt el tudják érni? Sikerülni fog? Igen, biztosak vagyunk benne. Örülök, hogy ezt hallom, tényleg. Köszönöm ezeket a mély benyomást keltő prezentációkat. Jó magam, nagyon sokat tanultam mindebből. Kérdés az most, hogy ki kezdi. A két görög szakértőz a kérdés az, hogy mit lehet tenni, hogy ezt az eljárást előre vigyük, ugyanis Görögországban szeretnék, hogy valami történjék ezen a területen, és amit ott láttunk, azokat a projekteket illetően elmondhatom, hogy szinte irigyelhetjük Görögországot, hiszen olyan sok jó infrastruktúrális projektet valósíthat most meg, és amit ma hallottam, az tulajdonképpen rendkívül sajnálatos. A görög szakértőkkel kezdeném. Ez az ez a szükséges alkotmány-módosítás amelyről ön szólt, én azt a tapasztalatot gyűjtöttem, hogyha ilyen alkotmánymódosítás, ilyen alkotmánymódosítások mögött mindig vannak érdekek, nagyon sok ügyvéd van Görögországban, és most értettem meg ma délután, hogy miért is van ez így. Mindenképpen szükség van az alkotmánymódosításra? A két szakértő erről semmit nem szólt, ön viszont igen. Milyen jelentősége van ennek az alkotmánymódosításnak ténylegesen? Számolhatunk-e azzal, hogy ez az alkotmánymódosítás valóban megvalósul, hogyha erre szükség van? És azt is szeretném tudni, hogy hogyan segíthetünk önöknek mi. Talán önnel kezdjük, és aztán sorban haladunk, és az Európai Bizottsághoz is még vannak kérdéseink. Akkor tehát önök kezdjék, ha meghívott vendégeink, tessék. Ε, καταρχάς, νομίζω ότι δεν επικείται κάποια σύνταγμα. Mindenek előtt úgy gondolom, hogy nem lehet elképzelni egy olyan alkotmány alkotmánymódosítás szülesen, amely kihatással van a kisajátításokra, vagy talán ön most az olimpiai szervezésre gondol? Szeretnék biztos lenni abban, hogy jöttem a kérdés, mert az olimpiára vonatkozó passzus az megszületett, azt végrehajtottuk, és ami pedig a tulajdonosok a jogainak a védelmét illeti, erre vonatkozóan nincsenek tervezetek. Eh, έκανα πράγματι μια αναφορά σε ό,τι αφορά... Igen. Én valóban utaltam a görög alkotmányra, amely mit is mond? A kártatlanítást a bíróságoknak kell kötelező módon rögzíteniük. De erre vonatkozóan egy gondolatot fogalmaztam meg, itt egy nagyon súlyos, fajsúlyos politikai döntésről, nagy következményekkel bíró döntésről lenne szó, és eh, az alkotmánynak a ide vonatkozó rendelkezéseit felül kellene vizsgálni azért, hogy ki vonják a bíróságnak a jelenlétét a kártalanítások összegének rözítésénél. Persze, hogyha meg tudnak egyezni a felek, akkor ez egy más dolog, de úgy gondolom, hogy vigyázni kell azzal, hogy a bóvó már ilyen eljárási kötelezettség legyen. Ami Görögországot illeti, úgy gondolom, hogy amit mondottam, az egy személyes gondolat, és csak felvetettem azt, hogy nem lehetne ezt valóban kivitelezni és valósággá tenni. A görög tulajdonjog hát nagyon érzékeny kérdést érint, és nyilvánvalóan politikai, illetve társadalmi kihatása is van a rendezésének. De a fő kérdés a következő és eh, elnök asszony ezt fel is tette. Tehát a fő kérdés az, hogy mit is lehet tenni innét kiindulva. Mit lehet tenni azért, hogy az eljárást hatékonyabbá tegyük? Úgy gondolom, hogy az irányítást eh, lehetne jobbá tenni, hatékonyabbá a teljes folyamatban. A programok eh, készít, elkészítése, a programok kivitelezése, az azokért való felelős személyek, ezek mind-mind olyan tényezők, amelyeknek igazán fajsúlya kell, hogy legyen. Aztán ott vannak a minisztériumok, a jogi személyek, tehát nagyon sok, nagyon számos a részvevőknek a száma. Javítanak kellene a teljes kezelését az ügynek, az irányítás, mindazon szereplőkét, akik felelősek azért, hogy egy adott program, adott projekt megvalósulhasson. Ha ez már bekövetkezett, akkor ez önmagában nagy eredmény lenne. Kihasznál, ki a, emelem tehát a, az irányítás kérdését, az ügyeknek a kezelését, az ügykezelést. Nagyon-nagyon sok javítani valóban ezen a területen. Úgy gondolom, hogy az önök szakbizottsága pedig tulajdonképpen irányt adhatna ezen kérdésekhez. Köszönöm szépen. A professzor Pocsi, Poció professzor asszony. Uh, um, Igen, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a, egy sor ajánlást említettem, és igazából nem is tudnék kiemelni semmit közülük, mindegyik fontos a közvélemény érdeklődésének a felkeltése is fontos, illetve hogy az emberek jobban bízzanak az államban, de ezt csak a tulajdonjog biztonságának garantálásával tudjuk megoldani, illetve a beruházás az országba vonzásával. Nem csak ingatlan, hanem bank szektorbeli beruházásokra is gondolok. Ez nagyon fontos. Itt nem lehet állandóan visszarépli. Úgyhogy az igazságszolgáltatási bírósági eljárással kapcsolatban én úgy látom, hogy a független értékbecslés esetében Eh, hogyha garantált a függetlenség, akkor a bírák könnyebben tudják jóváhagyni a becslést. Tehát a fenntartható ingatlan piacot kell megerősíteni, az átláthatóságot, az adatok rendelkezésre állását. Az ország nagyon lemaradt ebben, ez nagyon fontos lenne. Köszönöm. Κατά την άποψή μου, εντάξει, είναι προφανώς ότι υπήρχαν δεκάδες... Igen, Hát világos az, hogy egy sor probléma merült fel, ezeket persze elkezdtünk egyenként foglalkozni, és most már megvan az egyedi módszer minden egyes kártalanítási ügyben, de a legjelentősebb dolog az, hogy nem szabad, hogy egyesek ravaszul járjanak el a tulajdonosokkal szemben. Tehát most már tényleg a megjegyezéses megoldásokra van szükség, és hogyha ezt nyílbe tudjuk ütni a jelentős projekteknél, lehetőség kell, hogy legyen, hogy az eljárás átlátható legyen, és békés úton valósuljon meg, amennyiben erre lehetőség nyílik. Ha így járnánk el, akkor a tulajdonjogok nem sérülnének, és a jogorvaslati eljárások is nyitva állnának a bíróságok előtt, amennyiben egyedi problémák adódnának. De mindenképpen arra van szükség, hogy a túlságosan sok szereplő, a négy bíróság és így tovább, tehát ez a túlságosan sok szereplős műfaj megszűnjék ami pedig az értékeket illeti, az árakat, a piaci értékeket kell figyelembe venni, nem szabad meg téveszteni az államot a földigatlan esetében, és úgy gondolom, hogy ha így járunk el, akkor az állampolgárok is sokkal pozitívabb szemmel látnák és néznék ezeket a folyamatokat, látnák, hogy méltányosak az eljárások, és nem lenne szükség arra, hogy a bíróságok előtti eljárások két-három évet vegyenek igénybe, és hát aztán még különböző jogorvoslati kereseteket nyújtsanak be. Tehát úgy gondolom, hogy önkétes alapon kellene eljárni, mint ahogy ez történik a legtöbb tagállamban máskülönben. Ja, vielen Dank. Ich habe nicht den Eindruck, dass... Köszönöm. Nem az a benyomásom, hogy hát minden egyes igazságszolgáltatást túlterhelne egy ilyen fajta eljárás, ezt egyetlen tagállam sem tudná megoldani. Tehát itt nem az eljárás a kérdezekre, hanem hogyha jól értettem, maga Görögország követeli, hogy ezt a problémát megoldja az ország, és ugye a közmondás szerint mindenki a maga szerencséjének kovácsa, hát mindenki azt teszi, amit tud, de hát mindenképpen üdvözlendő ez a szándék. Milyen magasra becsüli a siker esélyeit, hogy ez megtörténik, hogy ez úgy fejlődik ez a helyzet, ahogyan ön elmondta, mint ahogyan más országokban is fennáll a helyzet. Például Németországban a folyamok medrének tisztítása esetében is vannak ilyen kompenzációs mechanizmusok, és nyilván, hogyha görögországi helyzethez hasonló lenne, akkor elfelejthetnénk az egész intézkedést Németországban is. Azt tehát a kérdés, hogy miért nem is teszi meg ezt a lépést Görögország, miért is van ez így? A jogbiztonság tulajdonképpen adott más területeken, tehát azt nem tudom felfogni, hogy miért nem látják be a görögök, hogy ez nagyon gátló hatású minden területen. Nem jön létre a jogbiztonság. És persze az eljárás sok erre is utalok, erre is káros mindez. Mindenki megértette, hogy tenni kell valamit, vagy van még ellenállás ennek a lépésnek a szükségességével szemben? Tud -e erről felvilágosítást adni? Mert hogyha három vagy két év múlva újra elmegyünk Görögországba, és újra megnézzük ezeket a projekteket, akkor remélhetjük azt, hogy változik valami? Vagy hogyha mi tehetünk valamit, akkor mondják el nekünk, hogy mit. Ön szeretne ezzel kapcsolatban vélemény nyilvánítani? Ez tulajdonképpen inkább egy filozófiai jellegű kérdés, tudom. Úgy gondolom, hogy hát nagyon pragmatikus ez a kérdésfelvetés. válaszként ugyanakkor megismételném mindezt, amit mondottam, nagyon nagy késéseket könyvelhetünk el az öt nagy autószáda építésében, amelyeket hatalmas szeretet jelentettek a költségvetési kiadásokban. Na most nem arról van szó, hogy nem léteznének különböző eszközök, csak soha nem vettük ezeket igénybe. Ezeknek a kiépítésére máskülönben az olimpia előtt három évvel kerül sor, pont azért, hogy feljavítsuk az eljárásokat. jogi eszközök tehát a rendelkezésünkre álltak, de mégsem vetettük be őket. Ha a jognak ezeknek az eszközei a tulajdon jogot védelmezik, de hát szinte marginálisan, akkor a dolgok jobban működnének, nem igazán tehetünk sokat, mert a dolog tulajdonképpen a szándékon múlik. Ha elindul egy projekt, akkor teljesen egyértelmű, hogy a jelentős projektek esetében, a gazdasági fajsúlyos projektek azt fogják eredményezni, hogy mindent megtegyen az állam, hogy kisajátítsa a föld ingatlanokat és a kellő jogi eszközöket igénybe is fogja venni az állam egy célból. De ez már egy más logika, mint amiről beszéltünk, tehát ugye ugye az, egy, az az eset, amikor vannak személyek, akik megalja akarják szerezni a ingatlanokat azért, hogy a projektüket megvalósítsák. Adott esetben léteznek tehát jogi eszközök, csak nem alkalmazzák őket. Persze javítani mindig lehet a módozatokon. Nem tudom, hogy ez a rendszer olyan generózisá, olyan bőkezűvé válhat-e, amely lehetővé tenni azt, hogy bíróságon kívüli eljárásokban lehessen a különböző jogvitákat rendezni. De lehet, hogy önök, a, önök eljárásaiban hatással lehetnek, és akár nyomást is gyakorolhatnak. Igen, a görög és a német helyzetet, ha össze kell hasonlítanunk, azt kell, hogy mondjam, hogy Németországban a közvélemény megbízik az államban, és ezt bizonyítja az is, hogy milyen eszközöket használ az állam. Az állam azt mondja, hogy hát tisztességes értékbecslés történt, tisztességes egyeztetésen hajlandóak vagyunk megállapodni, és semmiképpen nem akarjuk az embereket megfosztani a földjüktől, területüktől, úgyhogy némi időt szánnak a közvéleménnyel való egyeztetésre, meghallgatásokat tartanak, az emberek nem vesztik el a földjüket és a projekt is megvalósul. Ez nagyon fontos, ehhez administratív kapacitásépítésre van szükség, és dolgozunk ezen. Egy olyan helyzetben, mint a görög helyzet, amikor jogszabályokat alkotunk, és határidőket szabunk, és akkor utána külön törvényt kell hozni arra, hogy a határidőket be kell tartani, akkor mit mondhatunk? It is a little bit crazy egy kicsit őrült ez. Egy külön törvény kell ahhoz, hogy azt mondjuk ki, hogy a határidőket tiszteletben kell tartani, törvényes határidőket. Ugye együttműködésre, határozottságra, a közbizalom helyreállítására van szükség, és sajnos nem a jó irányban haladunk ebből a szempontból, és ez elég riasztó. Délis, bitte. Πιστεύω ότι όλα αυτά... Hát ahhoz, hogy stabil legyen a fejlődés, és stabil legyen az együttműködés a tulajdonosokkal, és hogy eredményesek legyünk, mégpedig a peren kívüli megoldásokkal, arra van szükség, hogy a becsült értékek helyett a kereskedelmi, a piaci ár viszonyokat vegyük figyelembe. A illetékes kereskedelmi minisztérium ki fog dolgozni egy olyan módszert, egy olyan mechanizmust, amely a megbízható piaci értéket veszi majd alapul. Ez egy új megközelítési módozat, amely persze időbe telik, míg kialakul, míg működőképes lesz, és megbízhatóvá válik. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a ingatlanoknak az értéke óriási mértékben zuhant Görögországban a gazdasági válság közepette, és ez egy óriási akadályt jelent egyben a piaci értékek meghatározásánál. Továbbá a közös megjegyezéses megoldásoknál arra van szükség, hogy megállapodjanak a felek egy hiteles szakemberrel, aki képes eljárni az ingatlanpiaci kérdésekben. A 90-es évek óta a besűsök már megállapodtak bizonyos munkafeltételekben, de ez nem volt közismert, sőt, maga a testülete a becsüseknek sem volt ismert 2013 óta, és azóta, hogy a szakma nyitottá vált, 400 természetes személy és kb. 50 vállalkozás került bejegyzésre, és ezek az ingatlan betűsök meg kell, hogy teremtsék a bizalmat a körök piac iránt. És ha ez bekövetkezik, akkor tudunk majd kellően megbízható környezetben dolgozni, együttműködve az ingatlan tulajdonosokkal. Szükség van ezen felül a területi tervezésre is. Úgy értem, hogy a létezőt ki kell teljesíteni, eznek a kiépítése már 2011-ben elindult, de még nincsen lezárva, nincsen teljesen kidolgozva. Reméljük, hogy a következő öt évben odáig jutunk, hogy a rendelkezésünkre álló eszközök sokkal megbízhatóbbak lesznek, és ezáltal majd jobban tudjuk kezelni a különböző kisajátítási ügyeket együttműködve a tulajdonosokkal, és el tudjuk majd így módon kerülni a kivételes eljárásokat, a kivételes megoldásokat, amelyek számos szociális feszültségeknek az okozói. Egy másik gondolat is felmerült. Ugyanis az engedélyek, a kisajátítások, azok a projektektől függetlenül kellett volna, hogy megvalósuljanak. A kettő műfaj teljes mértékben ne kellett volna, hogy különüljön. És hát ellenőrzés alatt kellett, vagy kellett volna elvégezni a különböző régészeti feltárásokat. Tehát mindenre persze vannak különböző határidők, nagyon konkrét határidők, de ezekre az eljárásokra, tehát többek között a régészeti feltárása, jóval korábban kellene sort keríteni, mint ahogy a projekt elindul, és ugyanígy a kisajátítások is jóval korábban kellene, hogy megtörténjenek. Ha így járnánk el, akkor lehetne elérni azt, hogy a projektek tudják tartani a határidőket. Ezt szerettem volna hozzátenni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Renault úr. Ähm, Ön is a legjobbat reméli, mint mi, de kérdés, hogy ez elége. Mit tehetünk? Van-e valami konkrét dolog, amit tehetünk? Ha van ilyen, akkor azt tegyük meg. I think that Professor Pocciu had... Azt hiszem, hogy Pocciu professzor jól rámutatott, hogy mi az alapkérdés, ami miatt ez a problémás helyzet kialakult, amivel még mindig küzdünk. Valóban a közbizalom és az átláthatóság a lényeg itt. Hogyha az állampolgár nem bízik a kiseltítési folyamatban, nem hisz, a tulajdona értékbecslésének átláthatóságában, akkor egyértelműen bírósághoz fog fordulni, ez elkerülhetetlen. Hogyha Görögországot ebben a helyzetben segíteni akarjuk, akkor egyfelől minden szakmai, technikai segítséget meg kell adni neki, például a precíz földnyilvántartás létrehozásához, illetve még ezen túlmenően is. Annak érdekében, hogy a föld használatot, föld értéketesen átláthatóan fel lehessen mérni, és így a tulajdonos joggal bízhasson abban, hogy tisztességgel kártalanítják az elvesztett tulajdonáért az állam részéről. Ugyanakkor, ugyan ezen elvek mentén abban is segítséget nyújthatunk, hogy tovább fejlesszük a jelenlegi rendszerét az elfogulatlan független értékbecslők alkalmazásának. Ez a független értékbecslői testület egy óriási előrelépés a korábbi helyzethez képest, de tovább javíthatjuk a közbizalmat a független értékbecslők iránt, például azzal, hogy ö, ö, hangsúlyozzuk, hogy a minősítésüknél ki kell zárni mindenfajta érdekütközést, és még további technikai szempontok is felmerülnek, amiről tárgyalunk a görög közigazgatással. Úgy gondolom, hogy ezekben az irányokban tudunk és fogunk dolgozni a jövőben. hadd tegyem hozzá, teljes mértékben egyetértek Wilbrottal, és én is úgy gondolom, hogy az ingatlan tulajdonosnak bíznia kell a folyamatban, és tudnia kell, hogy az állam gyorsan és korrekt kártalanítással fogja kisajátítani a területét, korrekt áron hogyha érzik az emberek, hogy nincs joghézag a rendszerben, akkor nem fognak bírósághoz fordulni. Tehát az építőipari céggel megállapodnak, ahogy a mi országainkban is történik, és így a kisajátítás gödülékenyen lezajolhat. Másfelől, hogyha azt kérdezi, hogy Mit tesz a bizottság? Nos, a, a görög szakértők és a bizottság szakértői rövid távú változtatásokat kieszközölték, és egy megállapodásban leszögeztük, hogy a kisajátítás felgyorsítása kulcsfontosságú. Ez, illetve a csalás ellenes stratégia az EU pénzek terén egy kontrollmechanizmust eredményezett, a görög partnerek igenis cselekszenek most már, és a monitorozás zajlik. Úgy gondolom, hogy az elkövetkező évek során elégzett munka gyümölcseként hosszú távra is javul majd a helyzet, nem csak rövid távon. Köszönöm a tájékoztatást, az eszmecserét, nagyon érdekes és fontos is volt minden számunkra, hogy mik a valós problémák a mögött, ami nekünk feltűnt görögországi látogatásunk alkalmával, most ez már világosabb. Köszönetet mondok önöknek, Köszönjük, hogy eljöttek, tudjuk, hogy önök hosszú utat tettek meg, hogy ellátogassanak ide. Nagyon fontos volt számunkra önöket meghallgatni. A workshop első részének végére értünk, kezdődjék a második rész, az Európai Szemvevőszék külön jelentése a Görögországi Task Force munkája vonatkozásában. Szeretném üdvözölni Tami Mogurazát, a szemvevőszék illetékes képviselőjét. Jelentéstevünk tojra úr, azonnal meg is adom önnek a szót, tessék. Thank you very much, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok mindenkinek. Tisztelt képviselő, asszonyok, képviselő urak, szeretnék köszönetet mondani a meghívásért, illetve azért, hogy most uh, ismertethettem a gazdasági kormányzással kapcsolatos auditunk uh, eredményét. Uh, ugyanakkor uh, az előadó Tajrer úr által készített munkadokumentumért is szeretnék köszönetet mondani. Ez a dokumentum tisztességesen összefoglalja eh, az eh, audit területét. Most az a jelentés, eh, amit én szeretnék bemutatni a mm, bizottság koordinációjában megvalósult Task Force által megvalósított fejlesztések auditjára vonatkozik. Hadd említsem meg, hogy a görög válsággal egy másik auditunk is foglalkozik, és ennek a konklúzióit a jövő év elején tudjuk majd közzétenni. Mi a helyzet azzal a jelentéssel, amit ma kell bemutatnom? Nos, a pénzügyi támogatási program által nyújtott támogatást mértük fel, a görög hatóságok kérésére nyújt a bizottság támogatást. A bizottság e célra egy task force-ot hozott létre 2015. februárjában, amelynek 65 munkatárs a tagja. Ezzel kapcsolatban felmértük hogy a Görögországnak nyújtott szakmai segítségnyújtás mennyire volt hatékony. Tisztelt képviselők, konkrétan három aspektussal foglalkoztunk először is, a Task Force szervezeti létrehozásával, finanszírozásával és a segítségnyújtás megtervezésével, másodszorban azzal, hogy hogyan végezte az el a feladatát, végül pedig, hogy mennyiben tud hozzájárulni a reform folyamathoz. Ehhez részletesen elemeztük a szakmai segítségnyújtási feladatokat öt területen. A fő fókusz, a közigazgatás, az adóreform és az üzleti környezet volt. Mit találtunk? Azt mondhatnám, hogy vegyes eredményeket. Egyfelől a Task Force rugalmas mechanizmus egy széleskörű segítségnyújtás lebonyolítására hatékonyan meg is valósult, releváns volt, és a kiigazítási programhoz jól illeszkedett különböző rendszereket eh, alakított ki a Task Force, és a projektek koordinációja funkcionális, sőt innovatív volt. Ugyanakkor a technikai segítségnyújtás előrehaladásának monitorozása eh, általánosságban hatékony volt. Ugyanakkor azt is találtuk, hogy nem mindig befolyásolta a segítségnyújtás a reform folyamatot. Ez a sikernek egy fontos mutatója. A, a, persze a nagyon változó politikai helyzetnek ebben döntő szerepe volt Görögországban. Ráadásul a Task Force-ot nagyon gyorsan kellett felállítani a válság körülményeik között. A bizottság ezért nem teljes mértékben vizsgálta meg az összes opciót, illetve nem feltétlenül volt megfelelő a költségvetés sem hiányzott a stratégiai dokumentum, amelynek mentén a prioritásokat meg lehetett volna tervezni praktikus szempontból, gyakorlati szempontból a Task Force nem volt nagyon proaktív, és leginkább a görög hatóságok kéréseire reagálva működött. Úgy gondoljuk, hogy a Task Force jobban monitorozhatta volna, hogy a görög hatóságok mennyire tartják be az ajánlásaikat, Végül pedig azt találtuk, hogy bizonyos területeken, közigazgatás és adózás például a által megkönnyített reformok folyamata elég korlátozott volt. Mit ajánlunk akkor? Egy sor ajánlást fogalmaztunk meg annak érdekében, hogy világos stratégia jön létre, és világosan meghatározott célok, illetve prioritások. Úgy ítéljük meg ugyanakkor, akkor, hogy a technikai segítségnyújtásnak a nemzeti közigazgatások kapacitásának megerősítésére kell összpontosítani annak érdekében, hogy minden folyamatosan működhessen, és a reformok fenntarthatóak legyenek. Olyan ajánlásokat tettünk közé, amelyek segíthetnek a bizottságnak más országok, más programjai kapcsán. Tisztelt képviselők, miközben a Task Force jó mechanizmusnak bizonyult egy ilyen összetett segítségnyújtáshoz, voltak gyengeségek egyes projektek megtervezésében, és a reformra való kihatás is vegyes eredményeket mutatott. Köszönöm szépen a figyelmüket, szívesen válaszolok kérdéseikre. Köszönöm. Vielen Köszönöm, a jelentéstevője a Szotoirer úr. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, illetve a számvevőszék tisztelt képviselője. Tajler úr ma, ma nem tud itt lenni, úgyhogy megkért, hogy én reagáljak helyette a számvevőszék külön jelentésére. Itt a Görögországnak nyújtott segítségnyújtással kapcsolatos auditról van szó. 2015-ben kapta mandátumot ez a Task Force, csomó dolog még nem volt véglegesítve, mégis ezt a hatalmas feladatot jól ellátta ez a Task Force jól értékelik ezt az érintettek. A fő nehézség az volt, hogy a kezdetek után a végrehajtást nem igazán értékelték. Nem volt megpántlikázott költségvetés sem, és ez bizonyos nehézségekhez vezetett. Az átfogó mandátum ellenére túlságosan szétaprózódott a tevékenység, a negyedévenkénti előrehaladási e, jelentések késtek, és az összefogó jelentés nem készült el mind a mai napig. A Task Force e, után a 2017-2020-as időszakban egy strukturális e, reform team lép munkába a 2015-ös bizottsági mentesítési dokumentumhoz csatoljuk az észrevételeket úgy gondoljuk, hogy a szemövőszék által megállapított tanulságokat hasznosan lehet a jövőben majd az egyéb szakmai segítségnyújtási programokra alkalmazni. Nagyon fontos az időintervallumok és a célok pontos meghatározása, illetve a bizottságnak az előrehaladást rendszeresen monitoroznia kell, illetve a projektvezetőkkel egyeztetnie kell egyszerűsített eljárást kell bevezetni a tagállamokkal a szakértők kinevezésére. A tagállamok és a parlament, illetve a nemzeti parlamentek nagyobb szerepet kell, hogy játszanak ellenőrző bizottságaik részén. Köszönjük szépen az Európai Számbevőszéknek a kiváló jelenséget, Bello asszonynak és Schindler Schneider asszonynak is köszönjük a nagyértékű hozzájárulást. Teurer úr azt szeretné kérdezni az Európai Számövőszéktől, hogy kaptak-e jelzést arra vonatkozóan, hogy a bizottsági mentesítési eljáráshoz a negyedéves, illetve záró beszámolók elkészülnek-e? Csak akkor tudjuk elvégezni a munkánkat megfelelően, hogyha a projektekről megfelelően beszámolnak, és az Európai Bizottság ezt felügyeli. nem szeretnénk a következő segítségnyújtási programoknál is ugyanilyen problémákba ütközni. Nagyon fontos a nemzeti szakértők kiválasztásán és javítani. Köszönöm. Köszönöm. Fontos és érdekes volt ez a jelentés. És engem is elgondolkodtatott, mert a Task Force munkáját igencsak szorosan nyomon követtük, és megpróbáltuk megérteni, hogy hogyan is működik ez az egység, és mit tesz. Ajala Szender kolléganőkért szót tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kollégám Pányó úr nevében szólok, aki most nem tud jelen lenni, mivel más kötelezettsége is van. Szeretném elmondani a következőket, illetve néhány kérdést feltenni. Párnyó úr a szemvevőszék jelentéséből különösen ezt a tényt emeli ki, hogy a technikai segítségnyújtás, amely a Task Force szolgáltatása volt, ez lehetővé tette a reformok előre vitelét kielégítő lehetett volna tehát ez a tevékenység általános értelemben. Ennek ellenére viszont mégis kevés előrelépés történt például az adóügyi reformok területén. A Task Force egy cselekvési tervet is beindított, ugyanakkor nem volt külön költségvetése. Párnyó úr ezen kívül a szemvevőszék jelentéséből kiemeli a gyenge pontokat is, már ami például a konzulensek választásának folyamatát illeti, és más kérdésköröket. Párnyó úr, aki a mi elnyék jelentéstevünk, egyetért Toirer úr gondolataival, és azt mondja, hogy előzetesen elő kell fogadni egy tömör cselekvési tervet, hogy beindíthassuk a technikai segítségnyújtást. Sajnálatosnak tűnik szemére az is, hogy a Task Force nem tudott rendszeresen beszámolókat küldeni az Európai Bizottságnak, ugyanis ha ez megtörtént volna, akkor a technikai segítségnyújtást jobban lehetett volna beindítani, illetve a munka folyamán kiigazítani. Tárnyó úr ezen kívül úgy véli, hogy Ugye a bizottság nagyon gyorsan elfogadta a szemvevőszék ajánlásait, tehát már javaslattal élt a strukturális reformok támogatása tárgyában, ami azt hiszem, hogy egy elég hasznos eszköz. Nos, mindehez csak néhány kérdést szeretnék kiegészítőleg feltenni. A jelentésben nem, ta, nem találom, 11 vagy 14 millió euró volt-e a specifikus költsége ezen task force-nak, amely a technikai segítségnyújtással foglalkozott. Ez a 200 valahány millió, amit ugye a Nemzetközi Valuta Alap biztosított, ez volt tehát az a támogatás, amelyet Görögország kapott, de szeretném tudni konkrétan, hogy a technikai segítségnyújtás mennyibe került. Ugye az egyik időszak 2011-ig tart, a másik 12-ben kezdődik. És aztán ez a 118 projekt, amely szerepel a jelentésben, a szemvevőszék képviselőjét kérdezem, hogy a technikai segítségnyújtás uh, szerepel a négyes ajánlásban, és ott az szerepel, hogy itt a bizottsági szakértők, illetve nemzetközi szervezetek és hasonlók szakértői működtek itt közre. Hosszú távú szakértelemmel rendelkező személyiségek ezek, ugyanakkor eltérő profilokkal bírnak. Szeretném tudni a bizottságtól, hogy itt az egyes projektekre lebontva be tudja mutatni, hogy milyen csapatok dolgoztak az egyes projekteken, és mennyi konkrét költsége volt ennek a technikai segítségnyújtásnak. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ukrajnában is ugyanezt láttuk, rengeteg volt a tanácsadó, akik mind úgymond ráugranak egy adott országra. Flanagan kolléga kap szót. Uh, thank you. Um, uh... Köszönöm ez is annak a példája, amikor kiderült, hogy az euró bevezetésénél mekkora hibát követett el az Európai Unió, semmilyen előrejelzés, tanulmány nem történt. Az emberek nem húztak hasznot, csak a bankok ebből. Szeretném megkérdezni a számvevőszéktől, hogy a tagállamoknak nem kellene teljes mértékben azonosulni egy megállapodással. Önök azt írják, hogy nem azonosulnak eléggé. Mit jelent az, hogy a tagállamokra ráerőltetik a dolgokat? Mi történne, hogyha nem írnák alá, akkor nem kapnának segítséget? azt is mondják, hogy a haszonélvező tagállamoknak is részt kellene venniük, például a civil szervezetek révén a monitorozásban. Egyetértek vele, hogy ilyen sietősen hozták létre a Task Force-ot, Úgy gondolom, hogy a Görögországban történtek tanulságait le kell majd vonni, például a civil szervezetek kell konzultálni kell majd. Köszönöm szépen az előadók jó munkáját. Az Európai Bizottságot McCarthy igazgatóasszony képviseli, megadhatom önnek a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenkinek jó napot kívánok. Először néhány konkrétumot szeretnék elmondani, aztán a feltett kérdésre reagálnék. Először is köszönet a lehetőségért, hogy a szemvevőszék külön jelentését kommentálhatom, illetve köszönöm a bemutatást a képviselőnek. Nagyon időszerű, azt mondhatom, ez a vita, mert az Európai Parlament éppen most kezdi a vitát a bizottság javaslatáról a strukturális segítségnyújtási programmal kapcsolatban, ezt a programot azért vezetik be, hogy a segítségnyújtást minden tagállamra kiterjesszék, és nagyon hasznos, hogyha a görögországi Task Force tapasztalatait, illetve a ciprusi támogató csoport tapasztalatait figyelembe vesszük a kialakításnál. Örülünk neki, hogy releváns volt a Task Force mandátuma, és jól igazodott a kiigazítási programhoz és értjük, hogy a nagyon nagy időnyomás esetére és a kemény politikai körülmények és példanélküli válság körülményei között rugalmas segítségnyújtási rendszer tudott képíteni a Task Force a görög hatóságok részére, hogy rövid távon is lehessen kezelni a gazdasági problémákat. A reformok sikeres végrehajtása végeredményben a nemzeti hatóságok azonosulásán és végrehajtásán múlik. Azt is szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottság az Európai Számvevőszék jelentésének bizonyos ajánlásait már is végrehajtotta. Tavaly júliusban jött létre a strukturális támogatási csoport, 2017-ig kísérleti jelleggel működik, ez egy új kifejezetten ezzel foglalkozó szolgálat, amely minden tagállam rendelkezésére áll. Ezen túlmenően a strukturális reform támogató program a bizonyos görögországi task kapcsolatos ajánlásokat kifejezésen átvett, stratégiaibb a megközelítése a segítségnyújtásban, és világos célkitűzéseket fogalmaz meg, az intézkedések és a segítségnyújtás monitorozásával nagyobb hangsúlyjal foglalkozik a bizottság osztja az előadó reményét, hogy a strukturális reform támogató program sikereket fog eredményezni, és az együttműködés a parlamenttel egy jó első lépés lesz. A feltett kérdésre azt válaszolnám, hogy nem tervezték a zárójelentés készítését, éves jelentéseket kellett csak készíteni, ezt pontosítani akartam. Most a Task Force a strukturális reform folyamatba olvad bele, tehát így folytatjuk a görögországi munkát különböző projektekre vonatkozóan, a 115 projektre vonatkozóan is tettek fel kérdést, és arra, hogy a bizottság mennyi pénzt költött, és ezt hogyan kezeltük. Ez nem a görögországi Task Force projektjeit jelenti, hanem a görög hatóságok által a strukturális alapok segítségével megvalósított nemzeti programok költségvetése lenne ez, erre nem tudunk választ adni. Nagyon egyetértünk a jelentéssel, hogy probléma, hogy nincs külön megcímkézett pénzügyi keret, a Task Force-nak nem állt ilyen rendelkezésre, maradványokat kaptak, amelyeket a strukturális alapból csoportosított át a bizottság számukra. A technikai segítségnyújtásnál mindig akadály, ha nincs külön meghatározott pénzügyi keret a strukturális reformprogramban mi azt kérjük, hogy erre a célra megcímkézett pénzösszeget állítsanak rendelkezésre, hogy könnyebb legyen a segítségnyújtás megtervezése. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Vogán kolléga, feltételezem, hogy a bizottságtól óhat kérdezni. Köszönöm, elnök asszony, sajnálom, hogy későn érkeztem erre a vételre. Két dolog jutott eszembe, talán hasznos kérdések a bizottsághoz és a szemvőszékhez. Az első a technikai segítségnyújtás, strukturális reform keretében, kohéziós politika keretében. Szeretném megkérdezni, hogy a kettő hogyan működik együtt, és hogy ez sikeres volt ez de különböző szempontokból lehet megközelíteni a dolgot. Jó lenne, hogyha a kettő jól illeszkedne egymáshoz. A második egy általánosabb kérdés, ami elsősorban a bizottságnak szól hogy úgy érzik-e, hogy a strukturális reformok, a Görögországban megkezdett strukturális reformok hoznak-e kézzelfogható eredményeket. Lehet, hogy még korai ezt felmérni, vagy erre válaszolni, lehet, hogy a bizottság tud majd a számvőszékkel együtt egyfajta értékelésbe kezdeni. Nachfragen bitte. Ajala, azt mondja, egy kiegészítő kérdést akart föltenni. Nagyon szépen köszönöm a bizottságnak a válaszokat. Olyan válaszokat hallottunk, amelynek nagyon távolra nyúló hatása van, de ugyanakkor szeretném még megkérni az Európai Bizottságot arra, hogy minden információt adjon meg a számunkra a 115 projektek kapcsolatosan, és főleg a költségtényezőket, meg azt is, hogy kik szervezték ezeket meg mert a megvalósításuk a tagállamokban történt, de nem maguk a tagállamok állították fel a csapataikat, adott esetben Görögország, tehát technikai segítségnyújtásról van szó, szeretnénk többet megtudni, hogyan választották ki a különböző csapatokat, mennyibe kerültek ezek a különböző csapati feltlépések, és a görög kormány volt ugye felelős azért, hogy aztán bevesse ezeket a csapatokat a helyszínen. A listát láthattuk a 118 projekttel, itt egy mikrofonon kívüli hozzászólást kaptuk. Tehát a mi utazásunk alkalmával hét projektet kerestünk fel ezek közül, és ezeknek a projekteknek az előrehaladása a dossziéban volt megtalálható, de a titkárság kiküldi majd önöknek ezt a listát az irodájukba. Ki fogjuk küldeni tehát ezt a listát, csak azt akartam mondani, hogy rendelkezünk ezzel a listával, megkárti a szöntessék. Um, let me first uh, answer the question. Hadd válaszoljak először arra a kérdésre, hogy hogyan kapcsolódnak uh, a kohéziós alappolitikák és a technikai segítségnyújtás. Uh, hadd magyarázzam el, hogy a technikai segítségnyújtás hogy is működik. Tehát a tagállamoknak megvan a saját működési programjuk és partnerségi megállapodásuk, aminek a keretében uh, ők a struktúrális alapokat ezekre a projektekre felhasználják. A technikai segítségnyújtás az egy kicsit más dolog, az technikai segítségnyújtás, egyfajta kiegészítő munka, azt egészíti ki, ami korábban elvégzésre került a különböző programokban, eh, például a kohéziós politika eh, egy alapok terhére. Tehát eh, a segítségnyújtás egyfajta jobb felhasználást hivatott eredményezni, egyfajta kísérője a kohéziós politikának. Tehát így néz ki a kapcsolódás a kettő között. Ami a másik kérdést illeti, úgy gondolom, hogy ön meg is válaszolt a másik kérdést a projektekre vonatkozóan, hogy további pontosításra van szükség. Ez nem állják a tolmácsok most. Okay, um, there, there... Értem. Szóval két különböző dolog van itt. Egyrészt a görög hatóságok létrehoznak tímeket, és ők közvetlen felelősséggel bírnak a projektekre vonatkozóan strukturális alapokból, és ők felvehetnek embereket, a WHO-hoz, a Világbankhoz fordulhatnak, tehát közvetlenül kapcsolatban lehetnek azokkal, akik a projektet végrehajtják. Na most, mikor mi vagyunk a közvetítők egy projekt esetében, mikor egy tagállam felkér bennünket, hogy egy projektet hajtsunk végre, akkor mi megvizsgáljuk, értékeljük a projektet, és megvizsgáljuk, hogy milyen szolgáltatás nyújtók tudják végrehajtani a projektet, és akkor utána leülünk a hatóságokkal, görög hatóságokkal, és azt mondjuk, hogy na hát ezek és ezek tudnák elvégezni ezt a munkát. Ezután persze a tagállamnak kell eldönteni, amit tanácsunk alapján, hogy melyik szolgáltatót választják ki, melyik tímet választják ki. Tehát ez a görög hatóság döntése. Can, can I thank you uh, uh for your... Szeretném megköszönni a válaszát a segítségnyújtással kapcsolatosan. Én azt gondoltam, hogy a struktúrális reform és a kohéziós politika között egyfajta átfedés van, mert mind a kettő a közigazgatás segíti. Azt kérdezném még meg, hogy a kohéziós politikai alapokból vesznek-e el pénzt a strukturális reformokhoz? Átfedés? Nem. Tudomásunk szerint nincs átfedés, mert mi következőképpen működünk, amikor tehát most azt mondom el, hogy most hogyan működik a dolog, és így működött a Task Force is Görögországban. Amikor egy tagállam technikai segítséget kér, az első dolog az, hogy a bizottságon belüli szolgálatok között ismertetjük a kérést, és megkérdezzük tőlük, hogy ismereteik szerint történt-e bármilyen munka ezen a területen. Hogyha azt mondják, hogy nem, nem történt, akkor mi elkezdjük a munkát. Hogyha azt mondják, hogy igen, akkor más fajta technikai segítséget próbálunk kialakítani. Megmondjuk a tagállamnak, hogy hiszen önök kapnak már pénzt ilyen jellegű segítségnyújtásra, azon belül ö, kell tovább lépni, ö, hogy a megkettőződést elkerüljük. A tagállam felelőssége az is, hogy tudjanak ugyanakkor arról, hogy már kapnak segítségnyújtást. Tehát e, tudomásunk szerint nincs e, átfedés vagy megkettőződés, ami a finanszírozást illeti. Tehát a görögországi Task Force finanszírozásánál a rendelkezésre állított pénzek két forrásból jöttek. Egyrészt a központi technikai segítségnyújtás költségvetésből, amit a bizottság kezel, tehát az ebben a keretben a pénz vég, az év végén megmaradt pénzt kapta meg a görögországi segítségnyújtás. A pénz másik fele pedig a CPR 25. pontja alapján létrehozott eszköz terhére történt, tehát bizonyos pénzek visszakerültek a bizottsághoz, és ebből segítséget lehetett nyújtani. 15 milliót adtak vissza a görögök az év végén, amit szerződéses technikai segítségnyújtásra lehetett aztán felhasználni. Tehát a görög strukturális alapokból megmaradt pénzt, illetve a központi segítségnyújtási alapból használtunk fel pénzeket, más tagállamok pénzéhez egyáltalán nem kellett hozzányúlni. Minden ö, pontosság megszűnt tehát? Nos, McCarthy asszony, amikor Görögországban voltunk, két tisztviselő ö, kísért minket a Digi Régió részéről, akik a Task Force részei, nagyon jó benyomást nyertünk, elkötelezett munkatársak, akik tényleg mindent megtesznek ezen feladat ellátásához és az is mély benyomásokat keltett bennem, hogy milyen energiával próbáltak eredményt elérni. Hát egyes esetekben a, az gondolkodtatott el minket, hogy egyesek nem érzik sajátjuknak ezen problémák megoldását, és tudjuk, hogy a Task Force munkatársai nehéz feladattal küzdenek. Muguruzza úr, öné a szó zárszóként. kérdéseket kapott, válaszolhat rá, Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm az összes eh, kérdésüket eh, meg fogok próbálni összefoglaló választ adni rájuk, hangsúlyozva az általunk tett ajánlásokat. Szeretném azt, szeretnék arra is rámutatni, hogy az összes ajánlást megkapta, megkapta a bizottság, és rá is bólintott a bizottság ezekre az ajánlásokra. Ez lesz az alapja a bizottság jövőbeli munkájának. Nem mértük fel az új szolgálat munkáját, ami most jött létre, és nem értékeltük az új programot, az új alapot sem, amiről most a parlamentben a vita folyik hogyha ez a szakbizottság érdeklődik a véleményünk iránt, akkor fogunk erről is véleményt készíteni. Tehát én a görög task force munkájára összpontosítanék. Most arról beszélnék, nem az utána következett intézkedésekről, amelyek megoldhatják a problémát. Ali úr a negyedéves jelentésekre kérdezett rá. Hangsúlyoztuk, hogy mit találtunk a jövőben a bizottság folytatja majd a beszámolást. Felhívnám a figyelmüket a hatodik ajánlásra. Itt felhívást intézünk a bizottsághoz, hogy vonja le a tanulságokat a Task Force munkájából, értékelje maga is átfogó jelleggel, ex post jelleggel a Task Force munkáját, ne csak a mi következtetéseinket vegye figyelembe. Aztán a két program, a pénzügyi segítségnyújtás és a technikai segítségnyújtási program közötti kapcsolódásokról is szó volt. A görög hatóságok a technikai segítséget azért kérték, hogy a pénzügyi programot jobban végre tudják hajtani. A Memorandum of Understanding alapján a Task Force létrehozásánál a bizottságnak számos nehézsége volt, figyelembe véve, hogy amikor az első pénzügyi program elindult, a technikai segítségnyújtásról nem volt még szó, és kritikus, ahogy többen említették, hogy azonosuljanak a folyamatokkal a hatóságok. A hatodik ajánlásunkban külön hangsúlyozzuk, hogy a bizottságnak visszajelzést kell kérnie a felhasználó tagállamtól. Ez nagyon fontos. A bizottság hangsúlyozta, hogy a technikai segítséget kérésre nyújtották, de kevés erőforrását rendelkezésre. Úgy gondolom, hogy megfelelő stratégiára, tervre van szükség, és persze nagyon fontos, hogy azonosuljon a fellépéssel, a segítségnyújtással a felhasználó állam, és így a munka elérhesse hatását. Talán legfontosabb ajánlásunk az, hogy a technikai segítségnyújtásnak a nemzeti közigazgatás megerősítésére kell összpontosítania a folyamatos működés érdekében. Még egy dolog, amit érdemes megemlíteni, Itt Flanneran úr aggodalmaira reagálnék. Nem erőltette senki rá erre a tagállamra a technikai segítség nyújtás. de az fontos, hogy azonosuljanak vele. Úgy gondolom, hogy senki nem rekeszti ki a civil szervezeteket a munkában való részvételből. Van egy lista a jelentésben, hogy milyen érintettekkel konzultáltunk. A görög pénzügyi segítségnyújtási programot is ugye most világítjuk át, és itt más civil szervezetekkel egyeztettünk, konzultáltunk. Bizonyos aggályok elhangzottak Ayala asszonytól. Nos, a különböző rendszereket, illetően amikre utalt Ayala Szender asszony, hogy technikai segítséget nyújtsunk, erre nagy súlyt helyezünk. Ez bizonyosan jó volt, hogy a bizottság különböző fajta technikai segítséget nyújtott a tagállamokkal együttműködésben, nemzetközi szervezetekkel együtt. A bizottság kiküldött munkatársaival és különböző személyekkel, akik közvetlenül és állandóan együttműködtek a görög hatóságokkal. Mindezt a hatékonyság jegyében de ehhez egy bizonyos koordinációra is szükség volt. Rámutattunk mindenek előtt arra, hogy volt némi nehézség, például felvetettünk olyan eseteket, amelyeknél a nemzeti hatóságok vagy ügynökségek, például a fejlesztési együttműködés területén részt vettek ebben a technikai segítségnyújtásban. És ők főként szerződéses partnerekként léptek fel. Egy kicsit, hogyha jobban terveztük volna mindezt, akkor ez sokkal egyszerűbben lebonyolíthatóbb lett volna. Ez volt tehát a szemvevőszék ajánlása. Ez az egyes számú ajánlás. Tehát világos feladatmegosztásra lenne szükség, a felelősséget világosan ki kell jelölni, oda kell rendelni, megfelelő személyekhez, és egyszerűbb eljárásra van szükség valamennyi résztvevő számára. Láthattuk, hogy nehézségek vannak, hogyha nemzetközi szervezetek, mint például a Nemzetközi Valuta Alap vagy az OECD is részt vesznek a folyamatban. Ami pedig a költségek kérdéskörét illeti, Ön nyilván joggal emlegeti ön ezt, a Jara Sander, ezt a problémát, a szemvevőszék is rámutat erre a jelentésében. A vizsgálatunk alatt sem volt lehetséges pontosabb fényderíteni a technikai segítségnyújtás költségeire. Ez a jelentésünk 24. pontjában szerepel a bizottságon keresztül kell finanszírozni a finanszírozást, aztán az indirekt igazgatás esetében egy részét a finanszírozásnak a struktúrás alapból kapják az érintettek, és világosan kimondjuk a jelentésben, illetve az ajánlásainkban, hogy pontos költségvetést kell előirányozni és megfelelő koordinációra van szükség a különböző finanszírozási források között. A struktúrás alapokat illetően von úr említette ezt a kérdéskört, és a következő következtetést tudjuk levonni. A struktúrális alapok egy olyan terület, ahol a technikai segítségnyújtás működik. Az abszorpciós ráta a strukturális alapok esetében nőtt. Ez jó. Információink szerint jó volt az együttműködés, a Task Force és a megfelelő főigazgatóságok között, amelyek a strukturális alapok kezeléséért felelősek. Más területeken nehézségek vannak, így például a közigazgatási reform, az adórendszer reformja, de ezen jelentésnek nem ez a tárgya a strukturális alapok eredményei Görögországban. Arra következtetésre jutunk, hogy a technikai segítségnyújtás hatékonyan hozzájárult ahhoz, hogy az abszorpciós rátát növelni lehessen. Aztán még egy további kérdést is feltettek nekünk, amit most szívesen megválaszolok. Azt hiszem, hogy ezt a kérdést egyébként már megválaszoltam. Most a bizottság tér felén pattog a labda, amikor arról van szó, hogy végrehajtsa ezeket az ajánlásokat az új szolgálatoknál is, és bizonyosan ezen jelentést követően egy follow-upot is fogunk eszközölni, és ha érdeklődnek ez iránt, akkor egy véleményt is ki tudunk alakítani az új rendszer tárgyában, amit majd létrehozunk. Köszönöm szépen. Elnök, Köszönöm, Guruza úr. Igen, érdekel minket ez, és nagyon jónak tartjuk, hogy ilyes valamit fognak létrehozni. Ajjal asszony. Köszönöm szépen. Nagyon izgalmas volt mindaz, amit hallottam az számvevőszék képviselőtér, mert a táblázatban ugye láttuk, hogy nem tudták százszázalékosan lefedni a pénzügyi támogatást. A táplázatban pedig jól látható az, hogy az a két terület, ahol megosztott volt a, az intervenció, a fellépés, ugye az egészségügyi ellátás, illetve a gazdaságra vonatkozott, ami a központ irányítást jelenti, a azt mondhatjuk, hogy az adóhatóság és a közigazgatásban volt a legjelentősebb előrelépés. Ezt láthatjuk a számvevőszék külön jelentésében. Megkérhetném-e önt ö, arra, hogy elmondja, hogy miből adódik ez a hatalmas igény, pénzügyi igény a közegészségügyi ellátásban. Meg, elmondaná nekünk azt, hogy miből adódik ez az igazán jelentős összeg, és látjuk azt persze, hogy itt van a program, nagyon fontos alprogramokkal, nagyon fontos fejlesztésekkel, projektekkel, de hogyan magyarázza meg Muguruza úr, hogy a közegészségügy ilyen hatalmas összegben részesül, vajon nagy kórházakat építettek? Például a Herforex nevét hallottam itt, ez nem igazán felel meg egy kórházak a számomra. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy szót kapok. Mint hogy a négyes táblázatban szerepel, itt arról van szó, hogy megvizsgáltuk, hogy honnan származhatnak a technikai segítségnyújtás forrásai azon adatokból kiindulva, amelyekhez hozzáfértünk, és így módon ö, vettük korcsolá azokat az adatokat, amelyeket az Európai Bizottság rendelkezett. És azt láttuk, hogy a legnagyobb forrás felhasználás a közegészségügyben volt, még akkor is, hogyha nem az, az a nem ez az a terület, amelyet messze menően átvilágítottunk volna. Amikor az átvilágításaikat végeztük, kiválasztottuk pontosabban, akkor olyan területeket választottunk ki, mint az adóreform, mint a közigazgatási reform, mint a vállalkozásokra vonatkozó reformok, mint a versenyképesség, persze vannak egyéb területek is, mint például a privatizáció, a földhasználat, és a föld nyilvántartás, a földhivatal tevékenysége. Tehát ezek voltak a kiválasztott fő területek, ezek mind olyan területek, amelyekre külön jelentést a számbevőszék nem készített ugyanakkor. Megvizsgáltuk a segítségnyújtást a közigazgatás területén is. De vannak egyéb területek, amelyek esetében nincs pontos rálátásunk a technikai segítségnyújtásra. Úgy gondoljuk továbbá, hogy egy később elkészítendő jelentés lehetővé teszi majd azt, hogy egyéb területekre is jár, jól rálásunk, nem csak a most vizsgáltakra. Ugyanis a görög hatóságok azt kérték, hogy vizsgáljuk meg a technikai segítségnyújtást, hogyan egészíti ki az egyéb hiányosságokat más tettekről. Köszönöm, más nem kért szót. Ezzel a workshop a napirendi pont végére értünk. Köszönjük a szemvevőszőknek, a bizottságnak, a kont titkárságának és a policy departmentnek. Tudjuk, hogy mindig szórakoztató ilyenfajta dolgokat szervezni, de rendkívül érdekes és fontos is volt. Ez elnézést nem láttam, hogy ön még szólásra jelentkezik. Um, just want to say, it was very interesting. Csak uh, azt akartam mondani, nagyon érdekes volt uh, ez a mai uh, vita. Uh, minden ülésen nagyon sok izgalmasat hallok ebben a szakbizottságban. Uh, és a legizgalmasabb az volt, hogy a számvevőszék eljön, és nap mint nap azt tapasztalja, hogy gyakorlatilag egyetlen európai képviselő sem jön el. Most igazából három képviselőre 54 tolmács jut. Gondoljunk bele, hogy ez mennyibe kerül. Egy lényegi munkát végzünk itt. Nem tudnánk olyan munkamódszert találni, arra, hogy tisztelettel a kiváló tolmácsok iránt ne kerüljön ennyibe ez a munka közvélemény számára, és nyitva áll ez az ülés. Nézze, a képviselők komoly fizetést vesznek fel, el kellene, hogy jöjjenek. Mennyibe kerül egy ilyen ülés, belevéve a mi illetményünket, a tolmácsok fizetését. Ez megint csak az euroszkeptikusok malmára hajtja a vizet. Kolléga, van itt valaki, aki az ülés levezetés, az én magam vagyok. Nos, tehát kolléga, ez egy szokásos költségvetés ellenőrzési szakbizottság, és meg tudom mondani, hogy mennyibe kerül a tolmácsolás évente. Most induljunk ki abból, hogy a legjobb, amit kínálni tudunk ebben a teremben, az jelen van, és ön is itt van, nagyon örülünk mindenkinek, aki eljön, mindenkinek, aki részt vesz a munkában, egyetértek az ön véleményével, 12 éve követem nyomon ezeket az eseményeket, és csak azt javasolhatom a képviselőknek, hogy foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel, fontosak ezek Európának, megmutatják, hogy mi foglalkozunk az ügyekkel, mindenkinek köszönetet mondok, aki most ide eljött és meghallgatott minket, gondoskodunk arról, hogy rendszeres follow-up legyen, az a gondunk, hogy a képviselők mindig azt mondják, hogy nem tudnak eljönni, és akkor a tolmácsolást megszüntethetjük, de a helyzet az, hogy bármikor bejöhetnek, amikor akarnak, és azért ez jó is van így. Tehát a helyzet ilyen, amilyen. Nos, azt hiszem, hogy sokkal többet profitálunk mindebből, mint amennyibe ez az egész kerül, és azt hiszem, hogy ez igenis megéri a ráfordított pénzt, költséget. A rendszer szintű hiányosságok ismertek. Én, ha tehetném, némely dolgot máshogyan szerveznék, éppen ezért nagyon fontos, hogy az itt lévő képviselők aktívan vegyenek részt a vitában, és mindig örülök, ha valaki aktívan részt vesz az eszmecserében. Még egyszer köszönöm a tematikus főosztálynak, a KONT titkárságnak, tehát nyomon követjük ezt az ügyet, ne aggódjanak, meg is fogjuk ezt tenni, és ezzel a napirendi pont végére értünk. Következik az utolsó napirendi pont, a 13-as. Jens Geyer kollégát szeretném üdvözölni a költségvetési szakbizottságból. Nagyon örülünk, kedves Jens, hogy, Jens, hogy itt vagy, már délelőtt is itt voltál körünkben. Örülünk az együttműködésnek amit kilátásba helyeztek a Költségvetési Szakbizottsággal, jelentéstevőnk Martina Labajova. Talán te kezded, és beszámolsz arról, hogy milyen súlypontok vannak, és mik a fontos megfontolandók, aztán Martina következik. Köszönöm, Inge, szívesen megteszem ezt. Flanagan kolléga megnyugtatására mondom, hogy a Költségvetési Szakbizottság elnök helyettese vagyok, a költségvetésért felelős, éppen az ITRÉ-ből jövök, ahol ugyanezt a szerepet játszottam. Én vezetem én folytatom ezt a hagyományt, hogy a költségvetés jelentéstevőjeként valamennyi szakbizottságot körbe látogatom, és a mezőgazdasági szakbizottsággal is volt egy érdekes találkozóm. Tényleg minden szakbizottságban voltam, mert egyébként háromban dolgozom. Tehát egyfajta committee hoppingot végzek, végeztem délután, és nyilván nem tudom magam után volszolni a tolmács kabin, tehát nagyon örülök, hogy itt vannak a tolmácsok. Hát, hogy mibe kerül mindez? Ugye a nyelvű Parlamentet, tehát azt hiszem, hogy alig ha lehetne jobban megszervezni. Nos, kedves kollégák, már tulajdonképpen három hete dolgozunk ezen a költségvetésen itt a parlamentben. A közétételi dátum, amit eredetileg előirányoztak a bizottság költségvetés tervezetére, ez 25-e volt, május 25-e, hát ez már elmúlt. A bizottság azt mondja, hogy még dolgozik ezen a költségvetési válság költségeit számolgatják. Ezen vé- hónap végén lesz csak készen a költségvetés tervezet, tehát a brit referendum lezárultával. Hát ez nem hoz minket különösebben zavarba, de a tanácsot viszont igen. Mert tudják, hogy a költségvetési eljárás úgy működik, hogy a költségvetés tervezet először a tanácshoz kerül, ott azt az ismert módon feldolgozzák, és aztán a parlament szeptembertől kezdődően dolgozik a tanács tervezetével. Tehát a tanácsban tényleg nyomás alatt vannak, szorítja őket az idő. Mi már begyakoroltuk ezt az eljárást, 2014-ben hasonló kívás előtt álltunk hasonlókokból, az európai parlamenti választások előtt hat hónapos szünetet tartottunk, és akkor is lerövidültek ezek a határidők, de azért ez működik. Az első iránymutatásokat az áprilisi plenárison fogadtuk el a költségvetés tárgyában, és örülök, hogy nagy többséggel történt mindez. Ezek az iránymutatások még egyszer kiemelték azt, hogy milyen politikai környezetben foglalkozunk ezzel a költségvetés tervezettel. Azzal a költségvetéssel, amit most hajtunk végre, tehát a 2016-os költségvetésben a hármas fejezet a belpolitika, a négyes fejezet a külpolitika, a menekültválság okán a, a márzsok felső határaig mentünk. Tehát elértük a költségvetés felső határait, ahogyan ezt a középtávú pénzügyi keret megszabja, és nincs már más ezen területeken. Van még plusz kihívás ezen, kihíve, ezen költségvetést illetően, amire még visszatérek. Kevés a reményem, nem tudom, hogy önöknek van-e, hogy a 2017-es költségvetési elv kezdetéig ez az általános forgatókönyv javul. Tehát 2017-ben nincs ok arra, hogy azt higgyük, hogy kevesebb pénzt igényünk, mint 2016-ban. Tehát ilyen feltételek között dolgozunk ezen a tervezeten. A tanács megközelítés módja mindig az, hogy a bizottság kiadási tételeit mindig csökkenti, azzal a céllal, hogy szabad márzsokat hozzon létre a költségvetés felső határok és a költségvetés felső, aktuális felső határai között. 2016-ban így jártak el, meg 15-ben így jártak el, láthatjuk az eredményeit ennek az eljárásnak. A menekült válság esetében nincsenek jelei annak, hogy ez enyhülne. A gazdasági helyzet sem sokkal jobb, mint 2015-ben, amikor a mostani költségvetést elfogadtuk, és a politikai környezetet illetően Például 3,3 milliárdot kellett mobiliz mobilizálnunk, hogy az FC garancia kifizetéseit eszközölni tudjuk. És mindezen események fényében az mutatkozik meg legalább számomra, hogy a költségvetési keret, ahogyan elhatároztuk, hát ez úgymond egy szépidős rendezvény, amikor a 2012-es, 13-as kellemes környezetben azt mondtuk, hogy majd megtakarítunk az MFF-fel. Az én országom ezt tette, ugyanezt mi megszenvedtük, hogy, ele, hogy a megtakarítások legfőbb célját elérjük, és most már két éve próbáljuk betömködni a lyukakat a költségvetésben, tehát toldozunk, foldozunk, és hát ez nem mehet jól hosszú távon. Ez tehát a környezet, amiben dolgozunk. A második dolog, hogy mit is akartunk elérni, és örülök, hogy az Európai Parlament plenáris ülése is így látja ezt. Egy erősebb európai hozzáadott értéket kell kihozni az európai forrásokból, és a parlament javaslata az volt, hogy ebben az évben erre helyezzük a hangsúlyt, és a gazdaságpolitikai ajánlásokhoz kapcsoljuk a költségvetési forrásokat. Tehát lesz egy európai gazdasági előrejelzés, van egy éves növekedési jelentés a bizottság részéről, és természetesen itt vannak a bizottság ajánlásai is az európai szemeszter tárgyában. Tehát minden adott ahhoz, hogy tanácsokat fogalmazzunk meg az európai gazdasági helyzet javítására, és szerintem észszerű lenne, a költségvetés sokkal inkább arra kihegyezni, hogy mit is ajánlunk. Én azt szeretném, ha a parlament vitázna erről és döntene, mert az európai szemeszter kapcsán sok minden olyat is javasolnak, amit én politikailag nem tartok helyesnek. De erről vitázni kell, és a parlament többsége döntsön, és aztán a költségvetés ezen ajánlások mentén kell, hogy kialakuljon és egy nagyobb ösztönző hatást kell elérni az európai források kapcsán. Ezen túlmenően még ott vannak a régi súlypontjaink is, az Európa 2020-as stratégia, ból adódóan, és ezek továbbra sem meghaladottak. A gazdasági helyzet továbbra is az, hogy munkanélküliség van, ezt megpróbáljuk leküzdeni, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéssel ezen is dolgozni kell, a szegénység leküzdése az Európa 2020 célja, főleg a gyermekek körében szerintem szükséges ez, ami egy kicsit javult az egyetlen, az a kifizetések helyzete. De ez a költségvetési technikához kapcsolódik, és a cashflow helyzethez, Tehát itt a költségvetési, akik a költségvetési szakbizottságban is dolgoznak, azok tudják, hogy a jelenlegi több éves pénzügyi keretben a kötelezettségvállalások 15 milliárddal magasabbak, mint a kifizetési kötelezettségvállalások. Tehát a tanács azzal számol, hogy a 20 as projektek ö, esetleg 15 milliárdos ö, hiányt könyvelnek majd el. Hát ez nem túl szép dolog a tagállamok számára, ha azonban ez nem következik be, akkor mindenféleképpen magunk előtt tolunk majd egy hiányt, már legalábbis ami ezt a különbséget illeti a kifizetések és a kötelezettségvállalások között. Ezek tehát a keretfeltételek. feltételek és ö, már itt lenne tulajdonképpen a tri- trialógus mandátum, júliusban határozunk majd csak erről az ismert okoknál fogva. Hasonló helyzetben vagyunk, mint 2014-ben. Írok majd egy recommendation letert, és hogyha megkapjuk a szakbizottságokból a véleményt megfogalmazók gondolatait, akkor ezt a levelet átadjuk a többi intézménynek is, és akkor megkezdődhet ősszel a trialógus a tanácssal, és megnézzük, hogy hol kell majd meghúznunk a vörös vonalakat. Köszönöm. Elnök Martina. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, illetve tisztelt előadó úr, üdvözlöm a kondban, és üdvözlöm ezt a jó gyakorlatot, hogy a fő előadó egyeztet a szakbizottságokkal. Nyilván a fő aggályok vetődnek most fel. A bizottsági mentesítésnél már ezeket mind elmondtuk, ön is ott volt, hogy nem kellene, enny, nem kellene ennyire odafigyelni a különböző specifikus tételekre, Hercules, Pericles programok, csalás ellen információs rendszer, ezeket a programokat nem kellene megnyírbálni, mert nagyon fontosak a bizottság számára. Furcsa a helyzet, mert eh, a költségvetés tervezetet a bizottság még nem jutotta be, úgyhogy tervezet nélkül kell itt a ködben eh, tapogatózni. A Horizon 2020, az ifjúsági garancia, a migrációs válság, eh, európai iskolák költségvetése bizonytalanok, Szeretnék visszatérni a mentesítési jelentés lényegére, az új kultúra bevezetése, a teljesítmény alapú költségvetés, költségvetés előadójának és a bizottságnak is feltennék egy-egy kérdést. Az integrált belső kontrollról 2013. június 3-án elfogadott jelentésben a parlament egyetértett a szemevőszékkel, hogy nincs értelme a teljesítményt mérni, hogyha nem teljesítménymutatók alapján készült a költségvetés. Mi teljesítmény alapú költségvetés készítési modellt pártolunk, ahol objektív mutatókkal lehet mérni az elért eredményeket minden egyes tételnél. Ezt kell, hogy mondjam, hogy a bizottság pozitívan reagált erre a kérésre. 2015 óta nyilatkozatokat csatolnak a költségvetéshez a várt eredményekkel, jelzőszámokkal. Mm, sajnos ezek csak kiegészítik a teljesítmény alapú hagyományos költségvetést teljesítmény adatokkal, de ez még nem teljesítmény alapon készült költségvetés. Úgyhogy azt kérjük, hogy a szakbizottságoknál is hangsúlyozza ön, hogy a mutatókra vonatkozó véleményeket mondják el, hogyha politikai mutatókra van szó, akkor politikai hatóságnak kell ezeket jóváhagyni, nem a bizottság szakértőinek. A több éves keret elfogadása előtt a költségvetési szakbizottságnak minden egyes költségvetési sort ellenőriznie kell a második észrevételem a bizottsághoz szól, az ellenőrző bizottság fontosnak tartja az egyszerűsítést. A mentesítési eljárásban sokat hangsúlyoztuk ezt. Nem kell újabb mutatókat és célokat elfogadni. A belső menedzsment eszközök egyszerűsítésére a bizottságon belül a főigazgatóságoknak a fő célokra kell szorítkozniuk, amikor a menedzsment tervüket és évi tevékenységi jelentésüket elfogadják. A 318-as szerződés cikk alapján kell az értékelést elvégezni a költségvetés tervezetről. Bízom benne, hogy nyitottak az iránt, hogy a parlament, mint költségvetési hatóság a politikai célkitűzésekről véleményt mondjon minden egyes költségvetési sor kapcsán. Készen állok a vitára ezzel kapcsolatban és szívesen megküldöm a véleményeket a kollégáknak, és tudom, hogy nem ez az utolsó alkalom, hogy erről vitát folytatunk. Köszönöm. Volgan kollega, tessék. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm Martinának ezt az ismertetőt, illetve Jensnek is, hogy eljött ma. Igaza van, hogy az, hogy június 27-én nyújtják be tervezetet, az szokatlan. Biztos nem véletlen egybeesés, hogy a brit népszavazás után adják csak közé. A britek nagyon érdeklődnek a költségvetés iránt, a sajtóban sokan foglalkoznak azzal, hogy a befizetéseket, kifizetéseket miként fogják módosítani Nyilván a szakbizottságokat önnek fel kell keresnie, a költekező szakbizottságokat is. Mi monitorozunk és igyekszünk biztosítani, hogy megfelelően költsék el az EU pénzeket. Úgy gondolom, hogy mindnyáján tisztában vagyunk vele, hogy a jövőben az eredményeket jobban kell előrejelezni, mivel éves költségvetésről van szó, az ön számára úgy gondolom, hogy nehéz lenne most ennek a mentén átalakítani és teljesítmény alapúvá tenni a költségvetést. Talán az MFF felülvizsgálat után, vagy a következő több éves pénzügyi tervelfogadásakor lehet módosításokat javasolni. Úgy gondolom, hogy fontos megvizsgálni, hogy milyen módosítások, változások várhatók a következő évi költségvetésben, valószínűleg több pénzt kell költeni a menekültválságra és migrációra, meg kell nézni, hogy honnan jön ez a pénz, hogyan lehet ezt finanszírozni és nekünk monitoroznunk kell majd azt, hogy hogyan költik el ezt a pénzt. Én ezt várom a jövőben. Tudom, hogy a Horizon 2020 és az összekapcsolási eszköz terhére vettek el pénzeket, jó lenne visszaadni ezeket, mert két nagyon fontos program, és hát bizony kínos, hogy megnyírbáltuk őket. Végül pedig azt mondanám, hogy ez a szakbizottság mindig nagyon odafigyel arra, hogy jól költsék el a pénzeket, ez a mi célkitűzésünk itt, ez a feladatunk, és a vállalásainkhoz ragaszkodni kell. Ez teljesen hibás elképzelés, hogy az EU vállalásokat tesz, aztán nem ad hozzá pénzt. Például az év végén két milliárd euró fog hiányozni, valószínűleg következő években még több majd következő évben meg kell próbálni orvosolni ezt a problémát, hogy ne forduljon előre, elő újra, hogy az EU nem tudja kifizetni a támogatásokat. Ajánlak, kollega! Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is szeretnék mondani Jens Geyernek, és vette magának a fáradtságot, hogy eljött ide közénk, miközben egy másik szakbizottságnál fordult meg korábban, és Mátinának is külön köszönetet mondanék azért, hogy elmondta, hogy milyen kereteket kíván adni az egyeztetéseknek. Még azt szeretném elmondani, hogy tény, hogy a számvevőszék jelentésnek megvizsgálásakor nem csak az Európai Bizottság, hanem a parlament is megfogalmazta, hogy hiba volt egy nagyon ambiciózus projektet úgy elindítani, mint a, szám, mint a Marco Polo, anélkül, hogy meg lehet volna mindenhez a költségvetési forrás. Ez egy igazi hiba volt. Fontos lenne tehát az, hogy tervezzünk, és egy olyan költségvetést irányozunk elő, amely lehetővé teszi azt, hogy ne ültessünk olyan magokat, amelyek aztán kinövik magukat ö, nagy hibává. Ö, az ilyen módon járnánk el, akkor igazándiból rosszul cselekednénk, ez ellentétes lenne a költségvetési logikával is. Éppen ezért fontos lenne megvizsgálni azt, hogy nem lenne lehetőség arra, nem lenne érdemes kifejezetten arra az, hogy egy szankcionálési módszert alkalmazzunk ki, mert ugye évről évre a, egyre több hibát követünk el, ezt észlelhetjük, és az egyik lehetőség szerintem az lenne, hogy létrehozunk egy olyan képletet, amely lehetővé tenné, hogy adott esetben kimondjuk, hogy amennyiben nem tartjuk be a szerződést, amelyik, amennyiben hibákat követünk el a költségvetés megalkotásánál, vajon kérdezem azt, nincs lehetőség arra, hogy egyfajta politikai fegyvert lobogtassunk meg, vagy szankciókkal álljunk elő annak a fenyegetésével. Egyre évben, egyre többször ugye azt látjuk, egyre többen és egyre gyakrabban évről évre újabb és újabb eszközök, instrumentumok jönnek az európai számbevő széknek a különböző kimutatásai és jelentései azt mutatják, hogy ez egy veszélyt jelent az unió működése számára, és minthogyha elébe mennénk a folyamatoknak, és rohanunk elébe a dolgoknak, anélkül, hogy kivárnák azt, hogy a már létrehozott pénzügyi instrumentumok megmutassák az erényüket. Tehát gyakorlatilag mindez úgy történik, hogy a kellő ellenőrzési kapacitással sem rendelkezünk, mert hogy ezen instrumentumoknak egy részét az EIB, az Európai Fejlesztési Bank vagy Beruházási Bank kezeli. Tehát ezzel foglalkozunk kell mindenképpen. Köszönöm. A főigazgatás, költségvetési főigazgatóság képviselője kapszó, tessék. Köszönöm szépen ezt az alkalmat, hogy meghallgathattam a 2017-es költségvetés előadójának nagyon érdekes észrevételeit, ugyanakkor a 2015-ös mentesítési előadó szavait is, illetve a többi képviselőjét is. Geyer úrnak teljesen igaza van, a bizottság benyújtási késedelmének semmi köze a népszavazáshoz, ez puszta egybeesés ugyanakkor meg kellett vizsgálni a migrációs menekültügyi és biztonsági aspektusokat, nem is kell mondanom, hogy a szerződés alapján július 1 kell a tervezetet benyújtani, és ezt tiszteletbe fogjuk tartani a költségvetési tervezet prioritásai összhangban lesznek a tavaszi párbeszéd során a parlamenttel és a tanácssal meghatározott prioritásokkal. Március 26-án került sor erre a párbeszédre. Természetesen az európai gazdaságot szeretnénk előmozdítani, munkahelyteremtés, növekedés, beruházások, és a migrációs menekültügyi és biztonsági válságra is megfelelő választ kell adnunk. Az EU költségvetésével kapcsolatban Szlavajova asszonyáltal mondottakra azt reagálnám, hogy az elmúlt mentesítési állásfoglalásban az Európai Parlament által kifejezésre jutatott kéréseket mind figyelembe fogjuk venni az eredményeket monitorozni fogjuk, és a eh, jelzőszámokat, célkitűzéseket, EU hozzáadott értéket mind figyelembe fogjuk venni a költségvetés készítésnél, ez az ágazati szakbizottságoknak, a Költségvetési Bizottságnak és a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak is lehetőséget ad majd a vita lefolytatására, mindennek a jóváhagyására, illetve a beszámolási keret kialakítására oly módon, hogy beszámolhassunk róla, hogy a mutatóknak, a célkitűzéseknek eleget tettek-e, és Calvinio asszony Na mondom, hogy 318 szintézis jelentést fogunk benyújtani az elért teljesítményről, eredményekről, mérföldkövekről. Végül, de nem utolsó sorban szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság hatékony és effektív költségvetést fog készíteni, ami a az önök szakbizottságának tagjai által meghatározott szempontokat mind figyelembe fogja venni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, Geyer kolléga kap szót, aztán a mi jelentéstevünk Jens, tessék. Nos, itt úgy látszik, hogy egy nagy karnevali beszéd ment veszendőbe, de ami az ügyet, az érdemi részét illeti. Martin a javaslatát nagyon meggondolásra méltónak tartom. A szakbizottságoknak kellene foglalkozniuk a teljesítmény mérésével, illetve ezzel kapcsolatos ötleteket gyűjteniük. Az utóbbi időben nem tudtam intenzíven nyomon követni, hogy a bizottságon belül meddig jutott a vita a teljesítmény alapú költségvetés tárgyában hogy mennyire jutott a bizottság a paraméterek kidolgozásával, de bizonyosan észszerű lenne, hogyha a parlament is elkezdene ezen elgondolkodni önállóan, azaz, hogy milyen paraméterekkel akarnánk a sikert mérni saját álláspontot kellene ezzel kapcsolatosan kialakítani, megfelelő javaslatokkal. Derek már nincs jelen. Azra vonatkozó kérdést tett fel, hogy a brit sajtó türelmetlenül várja a kifizetések növelésére irányuló követelésemet. Nem a parlament fogja ezt az ügyet vezetni. Nekem az a véleményem, hogy politikai megbízások, amelyeket az Európai Unió kiosztott, azokat rendesen el kell látni költségvetési forrásokkal is, hiszen különben komolytalan politikát folytatunk, és azon megbízások, amelyeket a tanács, tehát a jogalkotó, a tanács is az EU-hoz továbbít, hogyha ezeket nem finanszírozzuk rendesen, akkor csak az a lehetőség áll fenn, hogy vagy több pénzt, több pénzt kérünk, vagy kevesebb politikát. Hát a tanácsnak kell dönteni erről, ha azt mondja, hogy nem a több pénzt, akkor le kell vonni, vonnia ebből a következtetést, akkor kevesebb politika kell mondania. Tehát akkor azt kell eldönteni, hogy az, mi az, amit nem az EU-nak kell már magára vállalnia. Tehát itt nem a kifizetések növeléséről van szó, de az, hogy a tanácssal vitázunk, hogy azt el kell dönteni a tanácsnak, hogy mit akar valójában finanszírozni, és mit nem. Tehát nem mondhatjuk állandóan azt, hogy több politika, kevesebb pénzzel. Ez egy ideig még megy, de nagyon nagy feszültségeket teremt a költségvetésben, és egyszer elérünk arra a pontra, amikor ez már nem megy tovább, másfél éve nem csinálunk mást, mint új feladatokra megpróbáljuk betömni a lyukakat a költségvetésben, és máshonnan veszünk el forrásokat, de ez most már nem megy tovább. A szankciós lehetőségeket illetően a tanács vonatkozásában Inez kérdezett rá erre. Ez abból vezethető le, hogyha az, ahhoz az eredményhez jutunk, hogy nincs elég forrás, akkor ebből le kell vonni a következtetéseket is, és azt kell mondanunk, hogy ezt így nem tudjuk elfogadni. Ez a legutolsó eszközünk. De én egyre kevésbé vagyok hajlandó arra, hogy egy olyan költségvetést fogadjak el, amiről meg vagyok győződve, vagy úgysem bírja ki az évet. A költségvetési év a jellegi még nem hosszú ideje tart, és már is csináljuk az első költségvetés módosítást. Tehát itt egy konstruktív vitára van szükség, azt illetően, hogy mit is akar a tanács, és mi az, amit már nem akar. Prioritásokat kell megfogalmazni, és ahol nem, nincs prioritás, ott lehet csökkenteni a forrásokat. I just want to thank to everybody for this first exchange. Köszönöm szépen ezt az első eszmecserét. Tényleg mulatságos egy rendelkezésre nem álló tervezetről eszmét cserélni. Minden esetre én két dolgot várok. Az egyik az, hogy a bizottság tényleg figyelembe veszi majd a mentesítési jelentés ben megfogalmazott ajánlásainkat, a másik pedig, hogy szeretném már látni a 2017-es költségvetés tervezetet. Köszönöm szépen. Na hát ez rövid volt, mondja az elnök. Ezzel ennek a napirendi pontnak a végére értünk, és az ülés végére is. Az egyebekkel kapcsolatosan nincsen kérelem. Egy dolgot szeretnék megjegyezni a következő ülés vonatkozásában. Június 27-én újra a Máltai jelöltről beszélünk majd, ezért jó lenne, hogyha legalább annyian lennénk, hogy lenne egy többség a döntésnél. Aztán július 4-én Strasbourgban lesz egy együttes ülés az Ipari Szakbizottsággal az ITER tárgyában, és a bizottság részéről lesz információ. Sajnos a biztosnak nincs ideje, ezért a főigazgatóság képviselője fog eljönni és mutatja be ezeket az információkat. Július 14-én fog ellátogatni hozzánk a biztos, ezt ajánlotta fel, és akkor láthatjuk, majd szavazunk majd az ITER-ről szóló második jelentésről, tehát a július 14-én meghallgatjuk Kanyérte biztost, hogyha egyetértenek, akkor meghívjuk őt a szakbizottságunkhoz. Erre akartam felhívni a figyelmüket. Itt azt hiszem, hogy azon itt a, talán az üléseink szemet egy kicsit majd csökkenteni kell, hiszen ez az a szakbizottság, aminek a legtöbb ülése van. Köszönöm, hogy eljöttek, szép estét kívánok mindenkinek, mert most bejelentem, hogy esni fog. Én meg eh, Flanagan úrnak az elemenetele előtt, kollégánk még itt van, szeretném elmondani azt, hogy egy olyan észrevételt tett, amely a tolmácsolásról kapcsolatos, és a tolmácsok számával, de ne feledkezzünk meg arról sem, mondom mindenkinek, hogy az üléseinket a weben is közvetítik. Tehát az interneten is nézhetők, és olyanok által is, akik más nyelveken hallgatják, mint ahogy éppen szólunk, és mindig is szoktunk beszélni a kommunikáció fontosságáról, illetve arról, hogy mások is érdeklődnek a tevékenységünk iránt, tehát nagyon lényeges az, hogy mindenkinek megadassék a jog és a lehetőség arra, hogy hallgassa, lássa, az üléseinkkel. Tehát nem, pénz, nem ablakon kidobott pénzről van szó, hanem fontos tevékenységről. I think that the people who are tuning in have a right to... Azt gondolom, hogy akik benéznek az ülés közvetítésébe belepillantanak, joggal várhatják, hogy európai parlamenti képviselőket lássanak a teremben dolgozni, mert csak így tudnak meggyőződni arról, hogy értelme van ilyen üléseket tartani, hogy megtérül ez a pénz, amit rá fordítanak. Úgy gondolom, hogy ez a szakbizottság fontos, alapvető fontosságú ez a munka. Tudom, hogy az európai képviselőknek más ülésekre is el kell menniük, de hogyha megnéznék, hogy más üléseken ott voltak-e a képviselők, akik innen hiányoztak, meg állapíthatnak, hogy valójában nem, és igazából valóban itt egy átvilágítást végzünk, magunkat kellene először átvilágítani. Tisztelt kollégák, ezzel fejezzem ezt a vitát. A képviselők szabadság az mindenek előtt való. köszönöm mindenkinek, kellemes estét kívánok!